Good morning, colleagues, um, and I'm going to begin, try and begin on time. I'm... Köszön, jó reggelt kívánok! Próbáljuk meg elkezdeni időben nem akarom elkezdeni azt a folyamatot, hogy állandóan késéssel kezdünk, és azon kollégák iránti tiszteletből, akik ténylegesen ideérnek 9 órára, szeretném elkezdeni időben az ülést, tehát ne azok járjanak fórul. A 19-es napi rendi ponttal kezdünk, ami a 2013-as 2015 közötti időszakra vonatkozó tevékenységi jelentés a SZISZ 2 felügyeletével megbízott koordinációs csoport részéről. Clara Guerra van itt, akit üdvözlök, és ő fogja velünk ismertetni ennek a koordinációs csoportnak az első jelentését, tehát a SZISZ 2 felügyelete gyakorlatilag a nemzeti adatvédelmi biztosok, illetve az európai adatvédelmi biztos közös munkájáról van szó. Különösen azért fontos ez, mert felülvizsgálni fogjuk a SIS-2 adatbázis jogalapját, és minden további nélkül akkor most megadom a szót Gerra asszonynak, utána pedig lehet tőle kérdezni. Örülünk, hogy itt van, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a meghívást, hogy a SIS 2 felügyeletében megbízott koordinációs csoport munkájáról beszámoljak, ez egy adatvédelmi szempontból fontos, ami ennek a feladatnak a reszor, ennek a bizottságnak a reszortja. Különösen most válságos időkben fontos az, hogy megvédjük a polgárok alapvető jogait és a jogállamiságot, és ezért is köszönjük ezt a meghívást. A koordinációs csoport a Schengen közös felülvizsgálati bizottságnak egy része, 20 éve folytat tevékenységet, és a legrégibb információs rendszer felülvizsgálatával van megbízva, már 20 éve. A SIS második generációja 2013 áprilisában lépett életbe, és a 2006-os rendelet, illetve 2007-es határozat szabja még meg, vagy szabta még meg akkor a munkáját. E, további e, eszközök, illetve elemek e, kerültek azóta alkalmazásra, és új adatvédelmi szabályok is. Itt This is CISZ uh, uh, egynek fontos uh, része az adatvédelmi szabályok betartása. A második az az, hogy értelmezzük és igazoljuk azokat a riasztásokat, amelyeket hosszabb ideig eh, tárolni kell, és végezetül konkrét határidők eh, meghatározása az, ad, az adatalanyok eh, számára, akik panasszal élnek, vagy ilyen jogukat gyakorolják. Ezek új adatvédelmi szabályok, amelyeket üdvözlünk and European Data Protection ez a csoport az együttműködési platformja az adatvédelmi biztosoknak, és koordinált felügyeletet tesz lehetővé. A tevékenység első évében Európának választási feladatai voltak munkamódszerek tekintetében. 30 tagunk van, plusz három megfigyelő, tehát megpróbálunk eh, rugalmasan eljárni a hatékonyság érdekében, és eh, e-mailben, eh, illetve hálózatokban működünk, úgy osztjuk meg az információkat, és alcsoportokat hozunk létre az egyes konkrét feladatokra, ügyekre, és így elmélyültebb munkát tudunk végezni legfontosabb az, hogy megpróbálunk a többi eh, koordinációs csoporttal szinergiákat eh, létrehozni Schengeni ügyekben, például a VISZ csoporttal, illetve az Eurodac csoporttal, vannak átfedések a tagságban, és éppen ezért megpróbáljuk az üléseket is koordinálni, elkerülni a megkettőzését a munkának, illetve a feladatoknak, és megpróbálunk együtt működni ezzel a többi csoporttal. A csoport által az első években elvégzett tevékenység, illetve feladatok közül Kiemelnék néhányat. Az egyik csapás irány az az volt, hogy bizonyos események, illetve jelzések következtében végeztünk munkát, illetve problémákra megoldást akartunk találni, vagy olyan ügyekről van szó, amelyek azonnali reakciót igényeltek. Az egyik legelső és legkomolyabb feladatunk a Dán hacker probléma volt. 2013. júniusában a Dán adatvédelmi hatóság azt jelentette, hogy történt egy ilyen incidens, amely egy adatvédelmi komoly szabálysértés volt. Ezzel, ezt a Dán adatvédelmi hatóság kezelte, illetve nyomon követte, és tavaly egy jelentést is, zárójelentést is letett az asztalra a következtetéseiről, de az Európai Bizottság, illetve a különböző csoportok beleértve a nemzeti eh, adatvédelmi eh, biztosok csoportját is, eh, is foglalkoztatta. Ez később következett be, ami kár, mert az adatok minden tagállamra vonatkoztak, tehát minden tagállam érintve volt ezzel az adatvédelmi problémával, vagy ezáltal az adatvédelmi problémával. Mi megpróbáltuk koordinálni a tevékenységet, és megfigyelői státuszt kaptunk abban a csoportban, ami ennek az ügynek a vizsgálására alakult. Bizonyos intézkedéseket hoztunk, eljártunk a saját nemzeti hatóságaink felé, és megkérdeztük tőlük, hogy ők hogyan reagáltak erre a biztonsági incidensre, eh, és ezt koordinált eh, módon tettük. Ez volt eh, az a nagy premier, amit a csoportnak le kellett tudnia. Ez két éves munka volt, további információ nem áll rendelkezésre, és azt sem tudjuk, hogy mekkora volt a biztonsági eh, veszély. További feladat volt az az, hogy ami további feladat az az, hogy a jogi keretet kellett értelmeznünk, akkor, amikor konkrét problémák merültek fel, és azok közös megoldásokat igényeltek. Véleményeket eh, adtunk ki, arról, hogy hogyan lehet például a Schengeni tagállamok egyikében a hotel hotelek szállóvendégeinek listáit ellenőrizni. Mi, azt gond, mi a véleményünkben azt fogalmaztuk meg, hogy a jogi keret nem tesz lehetővé ilyen ellenőrzéseket a különböző adatbázisok alatt, és igazándiból a célhoz kötöttség elvét sértette meg ez, a, ez a, az ötlet. Az új Europol logging rendszerhez is útmutatást nyújtottunk. Az Europol egy olyan audit rendszert, egy egyszer, egységes rendszert hoz létre, amelynek révén az Europol a SIS hozzáférést be akarta csatornázni ebbe a rendszerbe, megvizsgáltuk, hogy ez lehetséges-e, és ez azonban nem csak a mi feladatunk, hanem a JSP Europol tehát eh, nem mi döntöttünk egyedül ebben az ügyben. Aztán vannak kevésbé strukturált eh, munkáink is, amelyek inkább hosszú távúak. Tehát ezeket a tevékenységeket végeztük el az elmúlt két évben. A, itt egy közös audit eh, keretre gondolok elsősorban. A SIS jogi kerete azt követeli meg a nemzeti és európai szintű adatvédelmi eh, hivataloktól, hogy négy évente készítsenek egy auditot nemzetközi standardok eh, alapján. Ez egy jogi kötelezettség a VISZ és az Eurodac eh, vonatkozásában is. Tehát egy közös audit keretet eh, hoztunk létre, amely referenciaként szolgálhat az összes adatvédelmi hatóság számára, hogy ezt a jogi feladatukat eh, elvégezzék. Eh, nem kötelező ezt használni, ugyanakkor hasznosnak tartanánk, hogyha a nemzeti ellenőrzéseiket ez alapján végeznék, mert az eredmények összehasonlíthatóak lennének akkor, hogyha az ellenőrzések egyformák vagy ugyanolyan metodológián alapulnak. Két komponens van, az egyik egy biztonsági modell, a másik pedig a riasztások ellenőrzésének modellje. A jövőben további modelleket, modulokat uh, um, uh, tudunk kialakítani ehhez a közös kerethez. Ez egy olyan tevékenység, amely eh, majdnem két évet vett igénybe, ugyanakkor ez a jogi kötelezettségek teljesítését segítette, és eh, a jogi keret egységes alkalmazását is eh, könnyebbé teszi. Ez egy olyan munka, amelyben a víz és az eurodak is részt vesznek, vagy hasznot húznak ebből, ez egyik legfontosabb szinergia terület. Egy másik eh, soha véget nem érő munkánk az a figyelemfelkentés vagy figyelemfelhívás a közvélemény irányába. Fontos az, hogy az emberek ismerjék a jogaikat, és így tudják csak gyakorolni, ugyanis ha nem tudnak a jogaikról, akkor nem tudják azokat gyakorolni. Ez egy fontos feladat, sokat tettünk ennek érdekében, és ezt folyamatosan is tesszük. Tehát ennek a munkának nyilván soha nem lesz vége. A SZISZ-2 felügyeletével megbízott koordinációs csoport általános információkról adott ki egy anyagot, amely a jogokat tartalmazza, illetve a tagállamok vonatkozásában is a hozzáférésről, illetve annak módszereiről szóló információt adtunk ki, tehát hogy melyik a, melyik a kompetens hatóság, ahova lehet olyan kérelmeket intézni, hogy töröljenek adatot, vagy hozzáférjenek adatokhoz, elmondjuk a az érdeklődőknek, hogy hogyan lehet jogorvoslattal élni, milyen nyelven lehet kommunikálni. Ezt az útmutatást az adatvédelmi hatóságok weblapjaira feltöltöttük, tehát az adatalanyok, azok igazán ból választhatnak, hogy melyik tagállamban akarják gyakorolni a jogaikat. Ennek az első változata, ennek az útmutatásnak az első változata 2014-ben készült, a 2015-ben frissítettük eh, az Egyesült Királysággal együttműködve. Emellett a bizottság információs kampányába is beszálltunk, amelyet a nemzeti hatóságokkal együtt indítottak, megvizsgáltuk, hogy nemzeti szinten az információs anyagokat milyen módon terjesztik, és a saját weblapunkat is felhasználtuk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb emberhez eljutassuk az információs kampány anyagát. Egy másik dolog, amit másik feladat, amit elvégeztünk, az a Schengen közös felügyelő hatóság munkájának az archívuma, archiválása, ez 20 éves munka, eh, gyakorlatilag az európai adatvédelem történetéről van szó, a tanács volt eh, korábban az ura ennek az adatbázisnak, illetve websájtnak. Eh, a tanács miután lejárt a mandátuma, ezt nem tehette tovább. Erre próbáltunk egy megoldást találni, és a az adatvédelmi biztostól a firenzai segítségével a firenzei adatbázisba tettük be ezt az anyagot, és most kutatható, ott kutatható. A közeljövőben a csoport a SIS-2 keret felülvizsgálatára vonatkozó munkát fogja vizsgálni, illetve az interoperabilitásra vonatkozó munkát, ennek megint csak komoly hatása lehet az emberek jogaira. Már tartottunk egy első eszmecserét a bizottsági közleménnyel kapcsolatban, amely az interoperabilitásról szólt, mármint a közlemény. Ugyanakkor hivatalos véleményt nem adhatunk ki, e, ilyen Ilyet nem kérnek tőlünk, természetesen ettől még függetlenül még lehet véleményünk. Nincs tehát ilyen végleges vélemény, egyelőre még csak eszmecserék folynak. Vannak bizonyos fenntartásaink a javaslattal kapcsolatban. Főleg, hogyha nincsenek ellensúlyok, vannak problémákat szükségességgel, arányossággal, célhoz kötöttséggel, és igazolni kell, hogy miért választott úgy a bizottság, ahogy választott a javaslataiban. Existing control mechanisms. A jövőbeni munka az arra fog koncentrálódni, hogy ki fog hozzáférni a SIS-2-höz, milyen célból, ki ellenőrzi a hozzáférést, eh, elemzik-e a bejegyzéseket eh, nemzeti szinten vagy sem. Eh, tehát erre fogunk koncentrálni, nemzeti szintű feladatokat fogjuk akkor most elemezni. Nagyon sok hatóság használja a SIS rendszert, tehát nagyon sokan férhetnek hozzá ehhez a rendszerhez, ezt az ellen, ezt a hozzáférést ellenőrzés alatt kell tartani, hogy elkerüljük a visszaéléseket, illetve a jogszerűtlen adatfeldolgozást. Munkaprogramunkban az is szerepel, hogy a 24-es cikk alapján kiadott riasztások alkalmazását ellenőrizzük, ez a harmadik országok polgáraira vonatkozó riasztást jelent, 90% az összesnek, és azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen nemzeti kritériumok alapján szolgáltatják az adatokat, illetve táplálják be az adatokat, és itt megint csak az arányosság elvét kell alkalmazni. Például egy belépés megtagadását be kell vinni a Schengeni rendszerre, rendszerbe akkor, hogyha két napja járt le valakinek a vízuma, vagy egy hete, e, és ugyanúgy be kell vinni az ő adatait, mint mondjuk egy kábítószercsempésznek az adatait, aki fennakadt a hálón. Ugyanolyan helyzetről van ez szó, ugyanúgy kell elbánni, vagy bánni ezekkel az emberekkel, e, és a nemzeti hatóságok e, arányosság elemzése az megfelelő eredményre vezetette ezekben a konkrét esetekben. Nyilván ez elsősorban a nemzeti jogot érinti, e- ezzel is foglalkoznunk kell, ez lesz tehát az egyik területünk, és egy felmérést akarunk e, készíteni a riasztások e, adatmegtartási időszakára. A legtöbb ilyen riasztás az három évig marad a rendszerben, meg lehet újítani, aztán meg lehet újítani újra. A mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy automatikusan mindenfajta elemzés nélkül megújítják ezeket a riasztásokat. Most a jogi keret kifejezetten azt mondja, hogy eseti elemzésre kell, hogy sor kerüljön, és igazolt döntésnek kell lenni eh, arról, hogy megújítják-e az alertet, vagy sem. Tehát ez egy adatvédelmi hozzáállás, és ezt is, eh, ezt is vizsgálni fogjuk azzal is elkezdtünk foglalkozni, hogy hogyan lehet a bevált gyakorlatokat eh, valahogyan, eh, valahogyan rögzíteni. Ez is olyan probléma, amit meg kell oldani. Azt észleltük, hogy sok tagállamnak költségvetési megszorításai voltak, és eh, azt szerettük volna felmérni, hogy ezek a megszorítások milyen hatással voltak a tagállami adatvédelmi biztos eh, meg felülvizsgálatának. Vajon ez a megszorítási politika mivel járt, hogy kevesebb az ellenőrzés, vagy eh, másmilyen jelleggel hajtják azokat végre? természetesen azt is vizsgáljuk, hogy mennyire független az adatvédelmi biztos. Ezt a kérdést is mindenképpen meg kell vizsgálni, és ki kell értékelni. Köszönöm. Very much, Mrs. Köszönöm szépen, Gerra asszony, nagyon érdekes volt. Lenne egy kezdő kérdésem. Említette a Dán esetet, illetve hogy itt magáncégeket is bevontak ebbe a problémába. Ez az év elején volt, ugye? sok részletet erről nem árult el, de felvetette, hogy ez több tagállamban is bármikor bekövetkezhet. Tehát a kiszervezés, hogy a magáncégeket is bevonják ebbe a feladatba. Milyen garanciákat kéne megvalósítani? Önöknek mi, a, önöknek mi a, mik a ajánlásai ezzel kapcsolatban? Tehát milyen feltételek mellett lehet a magáncégeket alkalmazni? Van-e itt elszámoltathatóság egyáltalán? Ez az első kérdésem. És Zippel asszony kezdi meg a, kér, a képviselők listáját. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen ezt a nagyon részletes beszámolót a munkájukról, illetve hogy milyen kihívásaik vannak. Először is szeretném megköszönni önnek azt, hogy ellátogatott ille, illetve hogy beszélt arról, hogy nagyon fontos mostani időkben az adatvédelem, illetve hogy megvédjük a felhasználók és az európai polgárok adatvédelmi jogait. Sok mindenről beszélt, hadd koncentrálj csak néhány dologra. Említette, hogy meg kell tudni indokolni, hogy miért gyűjti az ember az adatokat, miért tárolja ezeket. Erre tudna egy példát adni? Milyen érvekkel szoktak élni? Hogyan lehet, mivel lehet azt igazolni, vagy indokolni, hogy hosszabb ideig kell megtartani egy adatot? A hekkelésről is beszélt, az adatbiztonság is fontos téma. Nekem az a benyomásom, hogy bizonyos területeken az adatbiztonságról való gondolkodás még nem feltétlenül szilárdult meg, tehát nem mindenki tudja, hogy ez mennyire fontos. Újabb és újabb kihívások vannak, a rendszerüket is fontos, folytonosan fejleszteni kell. De úgy tűnik, hogy tagállam és európai szinten a hatóságok is elkezdenek egyre inkább foglalkozni, hogyha egy tagállammal van egy probléma, elképzelhető, hogy ezen keresztül hozzáférhetőek az összes állampolgár adatai az összes tagállamban. Említette a adatbankhoz való hozzáférést. De fölmerül a kérdés, hogy te ki az, aki hozzáfér egy adatbázishoz, mely adatbázisokat használják, és ez a probléma, ez még elmélyülhet, hiszen különböző adatbázisok interoperabilitásáról is beszéltünk. Szeretném ezzel kapcsolatban azt kérdezni, hogy van-e együttműködés ezen a területen a különböző szervek, különböző ügynökségek között, illetve hogy az önök magas szintű csoportja vajon belefolyik ebbe a munkába, van-e beleszólásuk az interoperabilitási kérdésbe. Még egy utolsó téma. Említette, hogy tájékoztatni kell a közvéleményt erről, hogyha az ember nincs tudatában jogainak, akkor nem tud azokkal élni. Ön szerint minden tagállam kész erre? Minden hatóság, hajlandó foglalkozni ezzel? Vagy vannak-e késedelmek? Igen, nagyon fontos, illetve elképzelhető, hogy van, aki úgy látja majd, hogy a tájékoztatás, vagy a közvélemény informálása, csak plusz munka. Na még egy leges legutolsó kérdésem. Végre jutottak oda, hogy a az alerteket elemezzék, tehát hogyha, hogy a rendszerbe kerülő riasztásokat elemezzék, hogyan teszik ezt, ezeknek a szükségességét, hogyan elemzik, illetve jövőre nézve, mire, mivel terveznek, ki, milyen szakértőkkel működnek együtt ezen a területen. Köszönöm, Birgit. Kiváló kérdések voltak. Koelyó úr következik. Köszönöm szépen. Zippel asszonyhoz hasonlóan én is szeretném megköszönni Gerra asszony expozéját. Amikor a SZIS-2-t elfogadtuk, akkor nagy, nagy szükségük volt a tagállamok szakértői együttműködésére, illetve az önök szaktudására, és azt hiszem, hogy mióta az európai központosított rendszer létezik, ez a legjobb működési mód. Nagyon fontos az, hogy a különböző jogszabályokat betartsuk, de egyértelmű az számomra, hogy a SIS 2 megfelel a céljának, hasznos eszköz ez a határvédelmi szerveknek. Jelenleg nem csak a SIS-t, hanem a vis t és az Eurodakot is figyelik. Lenne néhány kérdésem. Zippel asszony már említette, hogy számíthatunk a SZISZ jogi alapjának felülvizsgálatára. Erről lesz majd egy javaslat. Ezzel párhuzamosan az interoperabilitás témájának szentelt a bizottság egy magas szintű munkacsoportot. Kérdésem, hogy ezzel a munkacsoporttal egyeztetnek-e? Második kérdésem, a tagállami kritériumok kérdése. Azok számára, akiknek elutasítják a vízum kérelmét, illetve az EU-ban való belépési kérelmét, ezekkel kapcsolatban van-e adatcsere? Fontosnak tartom, hogy itt legyen harmonizáció a tagállami feltételek témájában, de más témákban is, például Vagy mi a helyzet azon személyekről, akik külön meg kell figyelni? Itt milyen szándékaik vannak? Tudván, hogy jövő év elején kéne a SZISZ 2 vonatkozó javaslatokat benyújtani, milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban? Még egy kérdés. Illetve milyen feltételek mellett lehet meghosszabbítani az adatok tárolását három év után? Automatikus ez? Vagy hogyan történik ez? Ezt hogyan fogják kiértékelni? Ez a bizottság feladata, vagy a tagállami adatvédelmi szerveknek fogják ezt kiszervezni? Vajon az összes riasztást fogják-e értékelni, vagy véletlenszerűen fogják ezt megtenni. Milyen eljárással fognak dolgozni, hiszen ez egy rendkívül komoly probléma. Köszönöm, Carlos. Kiváló kérdések voltak ezek is. Úgy látom, más nem jelentkezik. Akkor a bizottságnak adom meg a szót. Parancsolj! Köszönöm szépen. Azt hiszem, a legvégén lenne érdemes hozzászólni, mikor Gerra hogy válaszolt, hogy mi történt a SZISZ 2 témában az elmúlt három évben. Nagyon röviden. No, I mean, would you like to make the contribution now? Köszönöm szépen. Jó, jó, akkor Gerra asszony válaszait meghallgatjuk, és utána lezárja majd ezt a vitát. Janzen Zsuzsannának hívnak osztályvezető vagyok a sis 2 lefoglalkozó unitban. Gerra asszonynal és a sis 2 es koordinációs csoporttal együtt dolgoztunk az elmúlt három évben, illetve a tagállamokkal, a rendőrséggel, az adatvédelmi közösséggel foglalkozunk a rendszer minden egyes dimenziójával, elemével, és természetesen pontosan tudjuk azt, hogy az alapjogokat is védeni kell, illetve az adatvédelmi dimenziót is figyelembe vesszük a SIS-2 rendszer használatakor. Úgy gondoljuk, hogy a rendszer rendkívül sikeres, és a határvédelem, illetve a rendőrség számára ez egy nélkülözhetetlen eszköz. Mióta a második generációt elindítottuk, az adatvédelem még nagyobb hangsúlyt kapott, mint korábban, és ez annak is köszönhető részben, ami Dániában történt, tehát a Dáni incidens után történt. Ez, ez valójában még a sis 1 alatt történt, nem a sis 2 alatt. Ennek hála is, hogy ezt elértük, de tudjuk, hogy a rendszer annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme. Nem csak a központi rendszert kell megvizsgálni, hanem azt, hogy két végpont között milyen a biztonsági szint, illetve a Veuliza, lisa a központi komponens, illetve a tagállamok szerepét is meg kell vizsgálni. Ilyen szempontból nagyon fontos a Schengeni értékelőrendszer, eh, mechanizmus. Ebben nagy jelentőséget képvisel a biztonság. Az ENSZIS rendszert vizsgáljuk, illetve az adatbiztonságot, a fizikai biztonságot, de minden egyes tagállam átesik egy értékelésen 5 évente, ahol az adatbiztonsági kérdéseket vizsgáljuk meg. Megvizsgáljuk azt, hogy mely tagállamok szervezik ki ezeket a folyamatokat az nsis be illetve, hogy megfelelően felügyelik-e a tagállamok ezt a kiszervezést, tehát a tagállami kormányoknak, illetve az adatvédelmi szerveknek kéne ezt, ezt figyelni. Például azt kell megvizsgálni, hogy a, hogy a magáncég alkalmazottai átestek-e biztonsági vizsgálaton. Az adatok minőségét is javítani kell, hiszen az adatok, az adatok minősége egyenlő az adatvédelemmel. Ezt csak a helyszínen dolgozók tudják megtenni, hiszen ők azok, akik fölveszik az adatokat. De az val együtt és a tagállamokkal együtt az adatok minőségének központi felügyeletén dolgozunk. Ez, a, ez egy most is folyó munka. Az EULIZA Július 3-án adta ki első jelentését ezzel kapcsolatban, és az Európai Bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A hozzáféréshez való jogokról eh, jogi értelmezést adunk. Az adat alanyok kérhetnek hozzáférést minden tagállamban, attól függő, függetlenül, hogy melyik tagállam adta ki a riasztást. Tehát az adat alanyok ezt a jogukat mindig alkalmazhatják, függetlenül attól, hogy hol vannak Európában, hogy bármelyik konzulátuson benyújthatják ezt az igényüket, és a tagállamoknak kötelezően válaszolni kell erre, akkor is, hogyha nem az, az adott tagállam adta ki a riasztást. Aztán a lejárati határ, határidő is gondot jelenthet. A tíz éves lefutási idő túlságosan hosszú. Van egy külön kategória, tárgykategória, a, hat, a hitelkártya, itt egy év a adatok tárolásának ideje kérdés, hogy az, a tárgyak esetében ez a tíz éves határidő megfelelő-e. Én tárgyakról beszélek, nem személyekről, de a tárgyak általában személyekhez valamilyen módon kapcsolódnak. Például még egy rendszámtábla is kötődik valamilyen módon a személyhez, itt is szerepelnek személyes adatok. Folytonosan együttműködünk és nagyon örülök annak, hogy ilyen remek eredménye zajlik ez az együttműködés. Thank you very much for that intervention. That was very helpful. Köszönöm szépen. Ez nagyon hasznos volt. Gerra asszony, kérem válaszoljon a két képviselő kérdéseire. Ezek lettek volna tehát akkor a szakbizottság kérdése. Köszönöm szépen, elnök úr. A Dán incidenssel kezdem. Említette, hogy a kiszervezés jelenthet gondot. Tehát nem maga a kiszervezés jelent gondot, gondot, hanem hogy ezt hogy ellenőrizzük, hogyan felügyeljük. Ami Dániában történt, a Dán adatvédelmi biztos arra jutott, hogy a rendőrség egyáltalán nem vizsgálta azt, hogy a kiszervező, hogy a, hogy, hogy a magáncég mit tesz. A SIS-2 az adat adatok a rendszámokkal foglalkozó, kapcsolatos anyagokat egyetlen cégnek szervezték ki. Történt egy jogsértés, és hát azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy ilyenkor valójában mi történik. Tehát behatoltak a rendszerbe, és ez nagyon komoly gondot jelent, világos, hogy hogy biztonsági problémákat nem zártak ki. Internet behatolás történt egy olyan helyre, amelyet nem lehetett volna megengedni. Tehát valaki beléphetett a rendszerbe, és ott a sebezhetőséget fölmérhette. és akár a teljes adatbázist is lemásolhatta volna. Ez a SIS egyben történt, de ugyanez az adat mennyiség át adatmennyiséget transferálták a SIS 2-be, úgyhogy ennek hihetetlen következménye lehetnek. Az adatok dinamikusak, vannak itt új adatok is, elképzelhető, hogy bizonyos adatokat már töröltek, de vannak olyan közös adatok, amelyeket az incidens alatt másoltak, és a Dán rendőrség sincs mindennek a tudatában, nem tudjuk, hogy ez a behatolás pontosan milyen mértékű volt. Ezt az adatot eladták részben vagy egészben, nem tudjuk. Pontosan nem tudjuk tehát, hogy mi történt. Elképzelhető, hogy harmadik feleknél van az adatok egy része. Én azt gondolom, hogy bizonyos információval rendelkeznek, de nem az összes információval. És ezt mondom, vonatkozik a jelenlegi adatokra, és nem csak az akkoriakra. Mi a kiszervezést illeti, hadd mondjam még el azt, hogy a Schengeni, kiért, Schengeni értékelési kérdőívek is tartalmaznak kérdéseket a kiszervezésről, illetve hogy a nemzeti szervek hogy a ellenőrzik, felügyelik ezt a kiszervezést. A felelős szervek általában átengedik az adatokat a magán cégeknek, semmiféle ellenőrzéssel vagy felügyelettel nem élnek. Nem egy az, nem az a baj, hogy egy ott dolgozó törne be a rendszerbe, hanem az a baj, hogy egyáltalán nem ellenőrzik, hogy mi történik később ezekkel az adatokkal. Tehát adatvédelmi szempontból mindenképpen a tagállami szerveknek kell ezt megtennie, nekik a kötelességük azt, hogy tudják, hogy mi lesz a sorsa az adatoknak. Ezek az adat, ezek a adatbankok rendkívül érzékeny adatokat tartalmaznak, tehát a tagállamoknak tudni kell, hogy kinek szervezik ezt ki, mekkora mértékű a kiszervezés, és mindenképpen ellenőrizniük kell ezt a vállalatot, meggátolván, hogy újabb károkat szenvedjen az adatbázis. szépen, szépen azt mondja, kérdését illeti, ami az adatvédelemmel kapcsolatos, kapcsolatos tudatosságot illeti, ez nem igazán nagymértékű, ez mind a köz, mind a magánszférára ér, érvényes. A biztonságban nem fektetnek be, nem ruháznak be általában, nem történik meg az adatvédelmi biztonságba való beruházás természetesen a bankokban, vagy más egyes ágazatokban megtörténik ez, de általánosságban beszélve, és hát a közhivatalokra tekintve, hát ez nem így van. Valamilyen problémának kell megtörténnie ahhoz, hogy az emberek fölébredjenek a munkaerőállomány, a szakértők, stb. ebbe való beruházás, ez nem történik meg. A tudatosság tehát nem elegendő, nem megfelelő. A mi feladatunk is, hogy elmondjuk, hogy a biztonság mennyire fontos az adatvédelem szempontjából, hiszen az adatok biztonsága, személyes adatok biztonsága elengedhetetlen. Aztán a tudatosság a közvéleményben. Lesz egy weboldalunk, felmerült ez a kérdés, hogy a nemzeti hatóságok ugye mind ugyanazt gondolták, azt mondták, hogy ne jelentsük be túl sok mindent, mert akkor túl sok panasszal fogunk szembesülni. Hát bevallom, hogy ez is megtörténik, ez a hozzáállás is létezik, de általánosságban elmondható, hogy a Schengeni témákban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és számos nyelven készítettünk tájékoztató füzeteket, vagy tájékoztattunk függően attól, hogy milyen harmadik országbeli állampolgárok fordulnak hozzánk, úgyhogy elég sok munka folyt már ezzel kapcsolatban. A csoport tehát segítséget nyújt, és elkészíti a saját weboldalát is hamarosan. A háttéranyagokat, illetve a tevékenységünkről szóló beszámolókat ott majd meg lehet találni. Aztán felmerült egy kérdés az alertekkel kapcsolatban, és Koelyó úr is kitért erre. A következőt tervezzük. A statisztikai adatokkal kezdünk, ez bizonyos tippeket, javaslatokat ad nekünk. Megnézzük a statisztikát, tehát hogy hány alárt érkezett, mennyit újítottak meg, hányszor és milyen gyakran. És mint minden vizsgálat során itt is lesz majd egy minta, és ellenőriz, szúrópróbaszerűen kell majd ellenőrizni ezeket. Nyilván nem tudunk mindent ellenőrizni, de hát igyekszünk minél nagyobb részét ellenőrizni. És aztán majd kérjük az indoklást, ezeket indokolni kell ugyanis. Ami az értékelést illeti, ez, mind, ez az egész a szükségesség húzódik e mögött. Az alertek ezeket úgy kell létrehozni, és addig kell tárolni, ameddig szükséges. Most nem akarunk egy éves vagy három éves határidőt megállapítani, ez lehet rövidebb, hosszabb. Nem a DPS-nek kell meghoznia ezt az értékelést, a szükségességi értékelést, a nemzeti hatóságok feladata ez, és nem kételkedünk az, ért, az értékelésünkben, de értékelésükben, de az értékelésüket indokolni kell. Először is meg kell nézni azt, hogy hogyan indokolják azt, hogy egy adott személynek miért kell a rendszerben maradni. Hogyha nem indokolják meg, akkor nem szükséges. Akkor ez a megfelelő konklúzió, amit levonhatunk. Így közelítjük meg tehát ezt a témát. Ami a nemzeti kritériumokról szóló jelentést illeti, jó úr, attól félek, hogy ez sokáig fog tartani. Ez a jelentés nem lesz kész jövő év előtt. Szerettük volna az első években elkészíteni ezt. A szakbizottság három év után elkészítendő jelentését alátámasztandó, de nem tudtuk ezt megtenni, mert ez sokáig tart. A tagállamoktól be kell szerezni az adatokat, be kell gyűjteni ezeket. A 24-es cikk az alertek létrehozásáról szól, és ezeknek az okairól, azért, mert az adott szemét kiutasították, bűncselekményt követett el, vagy ezzel gyanúsítják, hogy az a gyanú merült fel, hogy bűncselekményt fog elkövetni. Tehát nagyon sokféle alert lehet, sok ok lehet. Úgyhogy a nemzeti jogokat kell végig elemeznünk, meg kell néznünk, hogy ezek mit tartalmaznak, és miután ez az áttekintés megszületett, akkor láthatjuk, hogy hova, melyik, milyen irányba induljunk el. Természetesen jó lenne a kritériumok harmonizálása, ez jó lenne, ezt jobban lehetne akkor vizsgálni és ellenőrizni, és el lehetne kerülni az arányosság hiányát, a minőség, a rossz minőséget. A minőségi probléma, ahogy az Európai Bizottság is utalt erre, hadd adjak erre egy példát, néha van egy alert, ami két nevet tartalmaz, mondjuk, tegyük föl. Hogyha egy, egy olyan országból, vagy egy olyan régióból van, ahol több millióan viselik ugyanezt a nevet, Kuzaráti például, hát erre most mit, hogy tudunk erre, hogy tudunk ez alapján elindulni? Egy nagyon gyakori névvel például, egy alert, nagyon nagy nehézségeket okoz nekünk. Lehet, hogy megállítanak valakit és az a határon, és ellenőrizni kezdik, pedig nem is őróla van szó. Lehet, hogy az új lenyomat ezt a problémát megoldja, de egy csomó más problémát meg, meg felvet. Portugáliában például nagyon sok hozzáférési kérést kaptunk, ezek mind a DPA-hoz érkeznek be, és ezeket a, ezekkel a problémákkal minden nap szembenézünk, Nagyon nehéz tehát beazonosítani így konkrétan ki az, akiről az alert szól. Igyekszünk a lehető legjobb eredményt, a legjobb munkát végezni, ami a jelentést illeti. az interoperabilitási kihívások, illetve hogy a magas szintű munkacsoport tagjai vagyunk-e. Ahogy az Európai Bizottság elmondta, nagyon jó az intézményi kapcsolatunk az Európai Bizottsággal. A bizottságot meghívjuk az üléseinkre, vagy annak egy részére. Tájékoztatást kapunk tőlük, kérdéseket tehetünk föl, és a bizottság válaszol ezekre, tehát jó a kapcsolat, de ez nem formális kapcsolat, ez jó, de formálisan nem kérnek meg arra, hogy erről és arról adjuk le a véleményünket. Lehet, hogy jól bevonnak bennünket, de nem hatékonyan. Nem hatékony ez az együttműködés. És természetesen ez egy olyan téma, amely a nemzeti adatvédelmi hatóságokat is eh, ebbe be kellene vonni. Fontos, hogy a véleményünket elmondhassuk. A probléma a jelenlegi rendszerrel, illetve tap, gyűjtöttük már tapasztalatokat a jelenlegi rendszerrel, illetve az ekkor, e, a korábbi rendszerekkel kapcsolatban is. Nem tudjuk, hogy a nemzeti rendszerek integráltak-e. A single search interface el kapcsolatban például vannak, van egyes rendőrségek ezzel rendelkeznek, mások nem a SZISZ-hez, vízhez vagy az Eurodakhoz való hozzáférés, az Europol hozzáférése, e, hogyha megvan, akkor egy single search e, funkció bevezethető. Hogyha be tudok e, lépni a rendszerbe, akkor egy időben kereshetek minden rendszerben, a rendszerben, amelyhez hozzáférésem van. Tehát nem interoperábilisek a rendszerek, mert egymással nem kapcsolódnak össze, de kereshetek egyszerre az összesben. Ez fontos, hogy a keresés ne tartson túl sokáig. Természetesen örülnénk, hogyha aktívabban részt vehetnénk a vitákban, eszmecserékben, amelyek folynak, de formálisan ezzel a státusszal nem rendelkezünk. De természetesen, hogyha erre felkérést kapunk, akkor hajlandóak vagyunk rá. De ez nem csak tőlünk függ. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen e, ezt az előadást és e, a válaszokat. Kedves kollégák, hogy összefoglaljam, természetesen jövő hétfőn e, egy follow-up lesz, a magas szintű munkacsoport munkájáról fognak beszámolni, van egy új LIBE munkacsoport, eh, ahol a koordinátorok eh, erre a témára koncert, koncentrálnak. Coelho úr az elnöke a munkacsoportnak, amely a Schengeni ellenőrzést, eh, vagy Schengeni témát tárgyalja, illetve lesz egy Euriszához vezető missziója a Libének, hamarosan. Köszönöm szépen a, tehát a részvételt, a beszámolót, és köszönöm a kollégáknak is, hogy részt vettek ebben a vitában. Nice. Nos, akkor most rátérünk a 20-as napi rendi pontra. Elnézést, Döpré úr, hogy egy kicsit késlekedtünk. Ugyanaz a téma. A kedves kollégák Nyilván tudják, hogy a 130-as szabály szerint, hogyha az Európai Bizottság nem válaszol időben egy írásbeli kérdésre, akkor egy ez, egy, ez is egy olyan kérdés volt, amit Döpré úr benyújtott az Európai Bizottságnak, a kiutasítási határozatokat és a kiutasítási intézkedéseket a SZISZ-ben vagy az Eurodagban kell regisztrálni, a szeptember 15-ig eh, eh, kellett volna eh, válaszolni az Európai Bizottságnak, amivel azonban ez nem történt meg, az eljárás szabályzat szerint a, szakbizottság szakbizottság napirendjére tűztük ezt a pontot. Megadom a szót Zserádnak, és aztán kérjük az Európai Bizottságot, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Semmi baj azzal, hogy tovább húzódott az előző eszmecsere, mert nagyon érdekes volt. Föltettem egy kérdést az Európai Bizottságnak. Azt kérdeztem, hogy van-e Európai Uniós szinten egy adatbank, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy, tudniuk, amely, hogy tudják, azt, hogyha egy, hogy egy személy, aki az ő tagállamokban tartózkodik, egy másik tagállamban kiutasítási határozat alá tartozik-e, vagy távoltartási a határozat érvényese rá. Ezzel kapcsolatban a tagállamok közötti határ, adatcsere nem megfelelő, viszont azt a választ kaptam, hogy a SZISZ-be kellene ezt, ezeknek a határozatnak a meglétét regisztrálni. Kérdezem, hogy a SZISZ erre alkalmas-e a kiutasítási határozatok és a távoltartási határozatok regisztrálása. A bizottság benyújtott egy javaslatot, amely szerint a tagállamoknak kötelező lenne az Eurodagban regisztrálni eh, azt, hogy eh, kik, azok a külföldiek náluk, akik illegálisan tartózkodnak, és egy adat, ez, ez egy hatalmas adatbankot hozna létre, hogyha lehet, hogy tudunk róluk, de nem tudjuk, hogy mi a helyzetük. Nem tudjuk, hogy kiléptek az országból, vagy nem léptek a eh, kérdés, az országból. Úgyhogy kérdezem, mi az egésznek az értelme, hogyha az eurodakot nem kötjük össze semmi mással? Felkai eh, Jensen asszonyt kérem, kérem, hogy válaszolja meg a kérdést. Köszönöm szépen, kedves eh, Libe szakbizottsági tagok és Döpre úr, szeretném felolvasni a választ az első kérdésre. A 48-44 per 2016-os, amelyet az Európai Bizottság formálisan elfogadott, és ez a válasz. A harmadik országok állampolgárai, akik egy tagállamon illegálisan tartózkodnak, a visszafordítási irányel vonatkozik rájuk. Az Európai Bizottság az azt vizsgálja, hogy ez elegendő választ-e, ad-e azokra a nagy kihívásokra, amelyek a váratlanul nagy migrációs nyomás miatt felmerültek, illetve a másodlagos mozgás miatt. Jelenleg a tagállamok nem osztják meg az információt a visszafordítási határozatokkal kapcsolatban. Előfordulhat, hogy egy illegális migráns, aki aki, akit kiutasítanak, nem tudják kiutasítani, mert egy másik Schengeni országba költözik, és ezért nem történhet meg a visszautasításának a végrehajtása a határ és a biztonsági rendszerek erősítése érdekében az Európai Bizottság a Schengen információs rendszert módosítaná e, azért, hogy a visszafordítással kapcsolatos információt is tartalmazza a tagállamoknak. Be kell írniuk a SIS-2-be e, ezeknek a, ezeket a határozatokat, és egy SZISZ alertet kellene a SZISZ-ben megjelentetni minden illegális migránsra hozott visszafordítási határozattal kapcsolatban. És ezzel azt kellene elérni, hogy ezek az illegális visszafordítandó menekültek vagy személyek ne, tudja, ne tudják elodázni a végrehajtást azzal, hogy a tagállamok között mozognak. Ez volt az a válasz, amit az első kérdésre adtunk. Augusztus 23-án kaptuk a második kérdést. Nagyon sajnálom, de a bizottság nem, tudott, nem tudta a hivatalos választ még elfogadni. Október 17-én fogjuk ezt elfogadni, de ennek ellenére meg tudom osztani önökkel a válasz elemeit. Az, miért az SIS-t választottuk legjobb, legmegfelelőbb információt csere? eszköznek a visszafordítási határozatokra vonatkoznak. A SIS a legszélesebben felépített információs adatbank Európában. Ez eh, a rendőrök, illetve a határőrök számára is rendelkezésre áll, és az alertekkel kapcsolatos válaszokat ebben megkaphatják. Az eurodakkal nem ez a helyzet, ennek korlátozott a célja, és ez tulajdonképpen csak a Dublini rendelet végrehajtására szolgál. Aztán az eurodak hatája sem eléggé széles körül ahhoz, hogy minden visszafordítási határozatot ebbe felvegyünk. Például, hogyha bűnelkövetés miatti szankcióként szabták ki a visszaküldési határozatot, visszafordítási határozatot, arra nem vonatkozik a, ez. A a SZISZ 2 rendelet 24-es cikke a jogalap, és annak érdekében, hogy ki bővítsük a, az Eurodaknak a, minden visszafordítási határozatra az érvényét, meg kellene változtatni a jogalapot. Amellett, ami fontos az sziszel kapcsolatban, fontos fejlemény, Döpré úr valószínűleg a tolmácsok kérését tolmácsolja, <laughs> hogy egy kicsit lassabban beszéljen a hozzászóló, mert nem tudjuk követni. Nos, folytatódik a válasz. Az SZISZ a legszélesebb körű válasz, illetve adatcsere rendszer, vagy adatbank rendszer. A rendőrök is, rendőrtisztek is hozzáférnek, és az eurodakkal nem ez a helyzet, mert az eurodaknak nagyon konkrét, meghatározott a célja, az menedékkérők és az illegális bevándorlók adatait, vagy migránsok adatait tartalmazza, de csak enge- és csak engedélyezett felhasználók használhatják, de nem olyan széles körül az engedélyek száma, mint a SIS esetén. Nos, ami a SIS alertet illeti a a rendőrök tulajdonképpen hozzáférnek, a SZISZ-hez hozzá, való hozzáférésükkel és az alertet látva tudnak, fel tudnak lépni. Emellett a hatály nem elég széles ahhoz, hogy mindenkire vonatkozzon, mert hogyha a visszafordítási, visszatérítési határozat bűncselekmény elkövetése szankciójaként született meg, akkor ez az Eurodakban nincsen bent, a SZISZ-ben pedig benne van, mint entry-ben a, a, az, az entry bandre már vonatkozik, tehát a beutazási tilalomra már vonatkozik, a, a, ez benne van a sis ben akkor, hogyha az, az ezzel illetett személy elhagyja Schengen területét. Tehát ahogy kilép, bekerül a rendszerbe ez az entry ban, amint visszatér, akkor visszafordítás vonatkozik rá. Viszont az eszélyben nem látjuk azt, hogy vissza kellene fordítani a személyt, csak azt látjuk, hogy elhagyta Schengent, és beutazási tilalom vonatkozik rá. E, tehát e, ez egy további e, lépés lenne, az SAS-t ki kellene egészíteni a visszafordítási folyamat egy további lépésével. Egy automatizált új lenyomat felismerési funkció 2017 végétől eh, rendelkezésre áll majd. Ez azt jelenti, hogy, ha hogy személyazonossági eh, dokumentum nélkül eh, Schengenben tartózkodó személyek, vagy többszörös személyazonossági dokumentumot tartalmazó személyeket identifikálni lehet új lenyomat alatt is. Az új lenyomat vizsgálat tehát megtörténhet. Ez egy további eh, eszköze lehet az SZSZ-nek e az, az illegális migránsok azonosítására. Elnök, köszönöm szépen, eh, köszönöm a választ, és kérdezem Zserától, hogy szeretne kiegészítő kérdést feltenni. E Nos, hogyha az SZSZ-ben e eh, lesznek digitális új lenyomatok, akkor miért nem kötelezzük az összes tagállamot arra, hogy gyűjtsék, a, gyűjtsék az új lenyomatokat? Please go ahead, yeah. The point of this is to try... The... A lényege az, hogy Döpré úr megkapja a válaszát. És addig itt maradunk, amíg meg nem kapja a választ. hogy mondjam, kicsit lassabban mondja, mert hogy a francia tolmácsok tudják követni. For the moment, the SIS can be... Nos, alfanumerikus adatokkal lehet keresni csak a SIS-ben, ami azt jelenti, hogy születési, születési dátum, illetve név. Hogyha egy másik dokumentumot használ a személy, vagy álnevet, akkor nem fogja megtalálni a rendszer. Ezért fontos, hogy legyen egy olyan keresési lehetőség, amely az új lenyomatra keres rá. És amennyiben egy migráns elhagyja azt az országot, ahol beadott egy menekült kérelmet, és aztán átmegy egy másik országba, és ott is bead egyet, vagy egy másik azonossággal kezd el ott élni, akkor az új lenyomat alapján lehet azonosítani őket akkor, hogyha már korábban volt egy kiutasítási határozat de miért fogjuk kötelezni a tagállamokat arra, hogy gyűjtsék be az új lenyomatot, illetve az arcfelismerésre, az holnap a szízben ezt meg lehet tenni. basically, fundamentally, Eurodac and the SIS. Az Eurodac és a SIS-2-nek a célja nagyon eltérő. A az Eurodac célja az az, hogy azonosítsa az embereket, hogy hol léptek be, hol azonosították őket először, hol kell lefolytatni a menekültügyi eljárást. Ez egy nagyon határozott cél, és az Eurodacban éppen ezért csak új lenyomat szerepel, ezek az alfanumerikus adatok nem. Az, a CISZ-nek más a célja, az az, hogy az intézkedő rendőr tudjon fellépni. Tehát nem csak azonosítani tud vele egy személyt vagy tárgyat, hanem az alapján eh, mondjuk letartóztatást foganatosíthat, vagy védelembe veheti. Tehát a SIS az eh, eh, minden rendőr által elérhető, valamint a, valamint a határ átelesztő pontokon is elérhető, tehát a SIS a legjobb hely arra, hogy a kiutasítási határozatokat betápláljuk, mert az intézkedő rendőr vagy hatósági személy meg tudja, tudja azonosítani az adott személyt, és nem kell olyan hatósághoz fordulni, amely hozzáférhet az Eurodakhoz, az új lenyomat azonosításhoz. Tehát két teljesen más célral működik ez a két rendszer. Értem, hogy mit mond mondja az elnök, csak ketten beszélnek egyszerre sajnos. Okay, I mean, okay, um, thank you very much to, to the Commission. I, I mean... Köszönjük a bizottságnak én értem az ön válaszát, az gyakorlatilag a célhoz kötöttségre hivatkozik, és Dupré úrnak ennek ellenére nem tetszik a válasz. Azt gondolom, hogy valamilyen más módon kell tisztázniuk egymás között, vagy van valami hozzáfűzni valója? Well, the Eurodac is not a complete migration day. Az Eurodac nem egy eh, teljes migrációs adatbázis, nem archivál, nem tart eh, történeti adatokat, csak az új lenyomatot. Az, a SIS sem archiváló adatbázis, de több információ van a SIS-ben, és van egy konkrét olyan funkciója, ami az Eurodagból nincs. És ráadásul a ISZ mögött van egy eh, infrastruktúra, amely eh, a találatok után további lehetőségeket ad, eh, és ott már meg lehet nézni annak a személynek vagy tárgynak a történetét, és ez alapján döntheti el a hatóság, hogy milyen lépést fog tenni. Az Eurodaknál ez nem áll rendelkezésre, mert nagyon szigorú a célhoz kötöttsége, és teljesen más a célja. Hiszem, hogy ennyiben kell maradnunk. Köszönjük a bizottságnak és Rárnak is. Annyit azért megemlítenék, hogy a, a SIS-2 Eurodac ügyet felül fogjuk vizsgálni, és ebben a bizottságban erről elég sok szó lesz majd a közeljövőben, tehát egyébként is beszélnénk erről. Köszönjük Zserárnak is, és a bizottságnak is. So we move to point 22, uh, um, which is the... Megyünk tovább 22-es napi rendi pont következik, Máltai küldöttségi látogatás az elszónál 2016. július 18-án, 19-én. Ez a delegációs jelentésnek a, a jelentés tervezetének megvitatása. Három kollégánk járt eh, Valettában, Máltában, Cecil Kienge, volt a delegáció vezetője az SND részéről, eh, Helga Stevens az ECN részéről, és Coelho úr az EPP részéről. Eh, a éves látogatásról van szó. E, és ez egybeesett a e, menekült válsággal, illetve az EASO e, Görögországot és Olaszországot segítő megnövekedett szerepével, az frissen érkezett menedékkérők feldolgozásában vesz részt az EASO. Cecil Kiengét kérném most, hogy a Libe delegáció vezetőjeként értékelje ezt a küldöttségi látogatást, Cecilia a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon melegen fogadtak minket eh, Máltán, de nagyon eh, professzionális is volt a fogadtatás. José Carrera, az EASO igazgatója fogadott minket, és a máltai eh, hatóságokkal is találkoztunk, illetve a civil társadalom képviselőivel is. A EASO, az easo zajló találkozó alkalmával egyértelmű volt, hogy milyen kiváló szakmai felkészültséggel végzik munkájukat. Szeretném még azt elmondani, hogy az EASO hozzájárult ahhoz, hogy az első vonalban lévő, tehát frontline offices létesüljenek Olaszországban, Bulgáriában és Görögországban. Sajnos feladataikat nem kíséri megfelelő alkalmazott állomány, és a tagállamokból odarendelt, képviselő, odarendelt személyek is operatíven kell, hogy fellépjenek. Sajnálatos módon azonban nem elégséges az alkalmazott állomány. Az ELSZA munkának legnagyobb részét Görögországban végezték el, kiváló volt az együttműködés a görög hatóságokkal. Márciustól júliusig körülbelül 9000 személy érkezett Görögországba Szíriából. Az EU-Törökország egyezmény után az EASO személyzete vizsgálta meg ezek az, vizsgálta meg azt, hogy az egyes személyek beutazhatnak-e Európába, tehát alkalmasak arra, hogy menekült kérelmet nyújtsanak be. És külön, és osztályoznia kellett az EASO-nak a különböző személyeket, eh, például a bangladesi vagy a pakisztáni állampolgárságú személyeknek más típusú volt a menedék kérelme, mint a Szíriából érkezőknek. Úgynevezett előregisztrációt is végeznek, ez a menekült, eh, menekült kérelem, eh, menekült státusz kéremének első fázisa. Karér igazgató úr elmondta, hogy az igazgató tanács egy magas szintű missziót hozott létre, melynek az a feladata, hogy az áthelyezés legfőbb problémáit feltárja. Itt felsorolhatjuk a különböző okokat, egyes tagállamok nem hajlandóak együttműködni, nagyon nehézkes az együttműködés, a bürokratikus folyamatok rendkívül bonyolultak, illetve a védelmi problémák is fölmerültek. Olaszországban is jelentős volt az jelzó fellépése. Először ugye Görögországról beszéltem, de most Olaszországról amikor a migránsokat regisztrálni kellett, az azon nagyon nagy segítség volt. De a nyugati Balkáról érkező migránsok esetében is elmondhatjuk ezt. Ami a Törökországban történt visszaszállítást illeti, több ilyen esetről tudunk, és az azon keresztül érkezik az információ, illetve a különböző elemzések. Sajnálatos módon az EASO nem ad felszolga, nem ad információt a biztonságosnak származó harmadik országokról. Ami pedig a származási országról szóló információt illeti, ezt a az adott országban dolgozó EU-s személyek és az, az EASO együttesen készíti el. elvileg a tagállamoknak jelen, rendelkezni kell ezzel az információval, amikor döntenek arról, döntenek egy, egy menekült sorsáról. Aztán a képzés kérdésével is, is foglalkoztunk. Az EASO-nak komoly szerepe van a képző kiképzésében. Aztán beszéltünk a, a, az embercsempészet drámai helyzetéről, illetve a kíséret nélküli kis, ö, kiskorúak helyzetéről. Az ELZO itt is képzés nyújt a tagállami szakértőknek. A jövőben az ELZO foglalkozni fog a kínzás áldozataival is. José Carrera igazgató úrral arról is egyeztettünk, hogy az ELZO-ra milyen új szerepek várnak, hiszen hamarosan az ELZO teljes jogú ügynökségé válik. Az új ügynökségnek fontos lenne az, hogy hozzáférhessen a különböző adatbankokhoz, és ezáltal hozzá fognak férni majd a különböző meta adatokhoz, és azt hiszem így sokkal jobban el tudják majd különíteni a különböző kérdéseket. Nos, megfelelő, megfelelő finanszírozásnak is kell kísérnie ezt a státusváltást. A belügyminiszterrel is találkoztunk, a Máltai belügyminiszterrel, vele arról egyeztettünk, hogy hogyan lehet javítani az áthelyezési mechanizmust, illetve, hogy a migrációs politika külügyi dimenzió, vagy külső dimenziójába is be kell ruházni. Azt gondolom, hogy emberi szempontból, de szakmai szempontból is nagyon hasznos volt ez a misszió. Olyan szakértőkkel találkoztunk, akik kivalan végzik munkájukat nem környű körülmények között és mindent megtesznek azért, hogy a lehető legjobban dolgozzanak. És arra törekszenek, hogy függetlenül tudjanak dolgozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm Kienge asszony ezt a kiváló és átfogó jelentést. Két kolléga volt még ott. Koljó úr először. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindennel egyetértek, amit Kienge asszony elmondott. szakmai szempontból kiváló volt ez a, ez a misszió. Két rövid megjegyzésem lenne. Először is megismétlem azt, amit Kienge asszony már elmondott. EAZO és az igazgatója hihetetlenül jó munkát végeznek. Második dolog, az EASO állománya nem elégséges, tehát több munkatársra van szükségük, és a költségvetésük sem elegendő három. Ez egy személyes megjegyzés. Egyértelmű, hogy a tagállamok szeretnék az ELZO szerepét fokozni, de arra már nem nagyon hajlandóak, hogy megadják az elzo azt, amit kér. Ebből arra a következtetésre jutok, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi hamarabb létrejön egy új ügynökség, illetve hogy megtörténjen a javaslat erre vonatkozóan. Elnök, hát ez rövid volt, de velős. Azt gondolom, hogy a kollégák is egyetértenek ezzel. Helga Stevens nevében Hó kolléga fog néhány szót szólni és átadni Helga Stevens üzenetét. Köszönöm szépen, ha megengedek, a felolvasnám Stevens asszony üzenetét, aki ma nem lehet itt. Alkalmam volt a Liber delegációval Máltán járni, és nagy hatással volt rám, hogy nagy nyomás alatt is milyen kitűnően dolgozik az ELZO. Európa hihetetlenül nagy migrációs nyomásnak van kitéve. Általában az ügynökségek terjeszkedését, illetve egy-egy elnökség szerepének megnövelését nem szoktam támogatni, de az EAZO esetében mindenképpen a forrás növekedést, illetve a munkatársak számának növekedését is támogatom. Az EAZO-nak nagyon nehéz szerepe van, a migrációs jogszabályok tiszteletben tartását kell megoldania, el kell különíteni a migránsokat, a menekülteket és el kell őket választani az egyéb kategóriától, úgyhogy támogatom ezt a bővítést. Köszönöm, még valaki szeretne hozzászólni? Nem, akkor szeretnék köszönetet mondani Kienge asszonynak a látogatásért is, illetve a beszámolóért is. Köszönöm. Fontos dolgokat hallottunk. És mindent tudomásul veszünk. Kollégák, akkor folytassuk. 21-es pont következik. Ez is menekültügyi téma. Egy véleményről van szó, amely a menekültek és migránsok áramlatát, áramlását járja körül. Mári Krisztin Verzsé asszony, az előadónk. Arról kell beszélnünk még, hogy mi, mi lesz a határidő. Mielőtt Mari Krisztinek megadom a szót, hadd mondjam el azt, hogy június 7-én a bizottság kiadott egy nyilatkozatot arról, hogy új partnerségi keretet fog kialakítani harmadik országokkal az Európa migrációs agendáról. A Libében július 15-én ezt megbeszéltük, az AFET és a DEVE úgy döntött, hogy egy közös, saját kezdeményezésű jelentésben foglalkoznak ezzel a témával. A LIBE koordinátorok viszont július 11-én úgy döntöttek, hogy, hogy a hogy a GUE-nak adjuk ezt a véleményt, és Verzsia asszony neveztük ki jelentéstevőnek, illetve előadónak. Versi azt, hogy most örömmel megadom önnek a szót, hogy mutassa be ezt a véleménytervezetet, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! köszönöm a bevezetét, bevezetőt. Még valamivel engedje meg, hogy ezt kiegészítsem. Azzal is megbíztak a droában, hogy írjak egy jelentést, amit jövő héten kéne elfogadni. A harmadik országokban a migráció és az emberi jogok helyzet ez adta téma. Nagyon nagy figyelemmel olvastam a Valenciano Dietemére jelentést, amit az AFE és a tervek közös, közösen ír. Nagyon összetartó ez a két jelentés. Tehát ez a mostani, illetve az AFED deve, amiről egyébként majd jövő héten kéne szavazni a plenárison. Elég szörnyű dolog, hogy limitálva van a a vélemények terjedelme, borzasztó, de hát ez a helyzet, ezt elmondtam az emlékjelentéstevőknek is, amikor megbeszélést tartottunk. Nyilvánvalóan szűkszavú ez a vélemény tervezet, nem túlságosan nincs benne túlságosan sok nüansz, de megpróbáltam azokra a dolgokra koncentrálni, amelyek libés vettületnek számítanak. Tehát bemutatnám ezt a tervezetet. Az első pontban konstatáljuk, hogy mi a helyzet. 65 millió 300 ezer olyan személy van, aki kénytelen volt arra, hogy elhagyja, elhagyja otthonát. Tehát déraciné francia szót, tehát a gyökértelen szót használta, mert ez a legkevesebb karakter. Aztán kifejezzük azt, hogy eh, szolidárisnak kell lennünk minden olyan személlyel kapcsolatban, aki menekül, aki háborúk, erőszak vagy üldöztetés miatt menekül el otthonából. Konstatáljuk azt is, hogy ez különösen súlyos kihívást jelent a harmadik országok számára. Bizonyos megoldási lehetőségeket is röviden itt felvázoltam. Például biztonságos és jogos módja a migrációnak, humanitárius vízum, külpolitika és a biztonságos harmadik országok kapcsolata, hogy ahol a migrációs kérdésekben egyáltalán nincsen semmilyen jogszabály, tehát a migránsok jogaira vonatkozóan, vagy a menekült joggal kapcsolatban ide vissza lehet -e küldeni, vagy sem menekülteket. Aztán az egyik jelentős tevőknek tettem egy ígéretet, de ennek még nem tettem eleget, tehát hogy a módosítókat elküldöm, szétküldöm nekik, hogy egy kicsit árnyaltabb legyen ez a véleménytervezet. Illetve van egy, még egy téma, ami szerintem fontos. Remélem, hogy az a lányék jelentéstevők is egyetértenek ebben, a hontalanok kérdése. Aztán a sérülékeny személyek védelme, ez szintén érdekli az árnyékjelentéstevőket, de azt hiszem, hogy konszenzus alakult ki ebben, ezekben a kérdésekben, ezért mondtam, hogy ezek a módosítók közé kerülnek. A nőket, a gyerekeket és az egyedül utazó, tehát kíséret nélküli gyermekeket külön kiemelném. Ennyit szerettem volna mondani, és nagy öröm, hogy együtt dolgozhatom a kollégákkal. Hétfőig meg lesznek a módosítók, hogy mindenki ki tudja ezeket egészíteni. Köszönöm. Thank you, Mrs. Vergia, very much for that. And... Köszönöm szépen. Akkor kezdjük a hozzászólásokat. Kollégák részéről Döpré úr, tessék. Elnök úr, nem saját nevemben szeretnék hozzászólni, hanem Louis Michel nevében, aki árnyék jelentéstől a témában. Tehát megosztom önökkel az ő üzenetét. Először is köszönöm Verzse asszonynak a véleménytervezetét. Ez a jelentés nagyon fontos időpontban születik meg. A New Yorki nyilatkozat, illetve az Európai Bizottság közleménye, amely a harmadik országokkal való partnerséget támogatja, Erről szól tehát a téma, és ebben kell az álláspontunkat elfogadni. A LIBE szakbizottság véleménye a jelentést kiválóan kiegészíti. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy mennyire fontos a legális útvonalak biztosítása a migráció számára. Ez alapvető szerves része kell, hogy legyen a migrációs politikának. A parlament álláspontját már többször is kifejezésre juttattuk ezzel kapcsolatban, eh, de emellett nagyon fontos, hogy ez konkretizálódjon a harmadik országokkal való kapcsolataink eh, keretében. Ami az áthelyezést eh, illeti, ez nem csak az Európai Unióban, hanem globális szinten fontos, hogy erősödjön. Az Európai Uniónak motor szerepet kell játszania a nemzetközi szinten néhány egyéb elem, amelyek a szakbizottságunk illetékességébe tartoznak, vitatárgyát kell, hogy képezzék, például a visszafordítás, a visszafogadás kérdése, a harmadik országokkal való együttműködés, illetve az ember csempészek elleni fellépés a harmadik országokkal való egy együttműködése. Köszönöm, együttműködésben köszönöm elnök úr, ez lett volna tehát kedves kollégám üzenete. Thank you. And Christine Rev Köszönöm szépen, Krisztin. Uh, je, je Köszönöm szépen. Szeretnék én is csatlakozni Mari Krisztinnek köszönetet mondó kollégákhoz és gratulálok neked ehhez a szöveghez. Ez nagyon komplett, átfogó szöveg, különböző aspektusokat vet fel, amelyek az Európai Uniós migrációs politika, menekült politika különböző elemeire vonatkoznak, a szociáldemokrata frakció osztja ezt a véleményt. Ennek a politikának a menekültek és a migránsok emberi jogaira is hatása lehet. A nemzetközi jog tiszteletben tartásán és az emberi jogok tiszteletben tartásán kell, hogy alapuljon, alapuljon az Európai Unió külső fellépése, a harmadik országokkal ebben az értelemben kell együttműködni. E, ennek megfelelő belső belső és külső politikát kell létrehozni, hogy az emberi jogok tekintetében a kettős mércét elkerüljük. Nem lehet csak biztonsági szempontra koncentrálni, a visszafordításra, a visszafogadásra, illetve a határvédelemre. Minden feltétel között természetesen nem elfogadható az, hogy olyan országba fogadjanak, utasítsanak ki valakit, amely nem nyújt biztonságos körülményeket. Az Európai Unió felelőssége a legális bejutási útvonalak megnyitása, ez különböző csatornákon lehet humanitárius vízum, oktatásban való részvétel, általában a vízumpolitika. Szeretném eh, hangsúlyozni a konzoli szolgálatok munkájának, harmonizációjának fontosságát, főleg ami a humanitárius vízumok kibocsátását illeti. Egyéb aspektusok is vannak, például a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok eh, elterjesztése az oktatás, a továbbképzés, illetve az integrációs segítségnyújtás. Be fogok nyújtani módosító javaslatokat, amelyek erre vonatkoznak, amit elmondtam, és Hadd említsem még a sebezhető csoportokat, a nőket, gyermekeket, illetve az LGBTI személyeket. Nagyon fontos, hogy eh, lássuk, hogy ők vannak sokkal inkább kitéve az erőszak kockázatának, őnekik tehát eh, külön védelmet kell biztosítani olyan migrációs és menedékpolitikát kell elfogadni, amelyenek a dimenziónak megfelel, mint ahogy ezt tettük már, eh, amire már felhívtuk a figyelmet az eh, tavaszi eh, mm, szavazáskor. A parlamentnek demokratikus ellenőrzés szerepét kell játszani a harmadik országokkal való egyezmények megkötésének ellenőrzésére. És az új ügynökség, határvédelmi ügynökség is mindenképpen az érdeklődés középpontjában kell, hogy legyen. Köszönöm még egyszer Verzsi asszonynak a munkáját, és együtt, várom az együttműködést. Köszönöm szépen. Münberg asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni ezt a tájékoztatást, illetve ezt a prezentációt. 65 millióan vannak eh, éppen eh, 65-an, 65 millióan menekülnek éppen világszerte, úgyhogy mindenképpen végig kell gondolni, hogy ezeknek az embereknek hogyan lehet segíteni. Nem azzal segítünk nekik, hogyha beengedjük őket Európába, vagy ide hozzuk őket, hanem rendes életfeltételeket biztosítunk nekik. Timmermans úr azt mondta, hogy azok, akik Európába jönnek, 65%-ban gazdasági menekültek. A gazdasági menekültek azokat a forrásokat, fogyasztják el, amelyeket egyébként a valódi menekültekre kellene fordítani. Lenne egy javaslatom, ez már elhangzott, a biztonságos és eh, legális utakra vonatkozóan. Most egy olyan rendszerrel rendelkezünk, amely a kvóta alapján akarja elosztani a menekülteket. A tagállamoknak nem könnyű a dolguk, hiszen a tagállamok fele nem is tartják be, a, nem felelnek meg az ajánlásoknak. Kérdés a következő, hogyan lehet itt most humanitárius vízumot a harmadik országokban kezelni, szabályozni, kiadni, hogyan tudjuk ezeket e, kiadni, van-e valami felső határ humanitárius vízumok esetében, ez az egyik kérdésem. És aztán még egy dolog, egy javaslatot nem teljesen értettem, ami a visszaküldést illeti. Svédországban nagyon sok menekült érkezett tavaly, akiket befogadtunk, és látjuk, hogy több ezeren vagyunk, akiket vissza kellene fordítani, vissza kellene küldeni. Nincsen rá ok, hogy Svédországban maradjanak. Azt mondták, hogy majd ebben segít az Európai Unió, mert nincsenek eszközeink arra, hogy visszafordítsuk őket. 50 ezer embert kellene visszafordítani most az EU. Miben? Hogy segít nekünk ebben? Még egy kiegészítő kérdés, ami a klíma, illetve a környezeti védelmi menekülteket illeti. Ezt egy kicsit meg lehetne pontosabban határozni? Köszönöm. Köszönöm szépen, Szerája Prost következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Mári Krisztinnek a javaslatokat. Lenne néhány eh, javaslatom, ami a négyes eh, pontot eh, illeti a biztonságos útvonalakat, nyisson törvényes és biztonságos utakat a migránsok és a menekültek előtt, és ezt kiegészítenem azzal, hogy ezzel ha embercsempészek munkáját megszüntetné, vagy lehetetlenné tenni. Nyolcadik pont ugye biztonságos ország és biztonságos származási ország koncepciójáról szól. Itt kiemelném a különösen sebezhető csoportokat, nők, gyermekek, LGBTI személyek külön védelmét. Őket csak olyan országokba lehessen visszafordítani, ahol valóban biztonságosak a körülmények 8A, 8B. Azt kérjük a bizottságtól, hogy szorosan működjön együtt az NGO-kkal, tagállamokkal, illetve különböző szervezetekkel annak érdekében, hogy a legjobb utakat feltárja arra, hogy a legsebezhetőbb helyzetben lévő személyek és szociális csoportoknak segítsen. A B pedig felhívja az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy a származási országban dolgozó NGO-kkal és civil szervezetekkel működjön együtt abban, hogy a legjobban működő konfliktus megelőzési eszközöket kidolgozza. És természetesen be fogok nyújtani módosítójavaslatokat. Köszönöm szépen, Szerája! Jean Lambert az utolsó hozzászól, és utána jelentéstevő. Köszönöm szépen. Nyilván egyetértek eh, bizonyos dolgokkal, amik elhangoztak. A legális bevándorlási útvonalak a jogi alap kérdésének tisztázása nagyon fontos. A Törökország egyezménynek az eredményeit látjuk Afganisztánnal kapcsolatban. Nem világos, hogy mi a jogalap, eh, és a parlamentet nem vonták be. Eh, mindazonáltal ennek nagyon nagy hatása van a visszafordításra. Aztán a visszafogadás kérdése, amelyben a parlamentnek is szerepe van, úgyhogy azt gondolom, hogy ezekre a témákra oda kell figyelnünk. Aztán, ami a szélesebb kontextust illeti, egyre nagyobb az aggodalom hogy a külpolitikáról és a fejlesztési politikáról eh, inkább a migrációs politikára fordítjuk a, eh, a pénzeket, eh, ahelyett, hogy egy átfogó politikát fogadnánk el, és nagyon sokan beszélnek a kiváltókokról, a kiváltókok megszüntetéséről, erre kellene fordítani több forrást. Aztán a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban vannak elkötelezettségeink, az emberi jog tiszteletmetartása, a jogállamiság, a jó kormányzás, és ugye az egyik cél az, hogy csökkentsük a a, vagy, vagy, vagy megszüntessük az embercsempészek tevékenységét, akkor ennek az első lehetősége, vagy az első szükséges dolog ehhez az, hogy a jogállamiság működjön az kiinduló országokban, eh, hogy, hogy, hogy a eh, szankciók életbe léphessenek, talán erre kellene fordítani a, a pénzeket, eh, és nem pedig arra, hogy az embereket megpróbáljuk megakadályozni abban, hogy elinduljanak, ez általában ellentétes hatást vált ki aztán tudnunk kell azt is, hogy milyen hatása van a visszafordításnak globálisan, például Afganisztánra gondolok, ahol most, Af- ahol most Pakisztán azt mondta, hogy több mint egy millió afgán menekültet akar visszafordítani. E, Irán is bejelentette ezt. Ha mi is ezt tesszük, beálljuk ebbe a sorba, válunk ebbe a sorba, akkor Afganisztánban ez hatalmas destabilizáló hatással lehet. Úgyhogy fontos, hogy lássuk azt, hogy amit csinálunk, az, az segít az országnak, vagy csak rontja a helyzetet. Ha elindulunk ezen az úton, és ez egy nagy ha, Afganisztán esetében, meg kell néznünk, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy előkészítsük a visszafordítást és a reintegrációt biztosítsuk a helyszínen, mert különben a Kabul közepén kirakunk több ezer embert, és azt várjuk, hogy ebből legyen valami. Azt gondolom, hogy ezek az intézkedések nagyon fontosak. Egyes országok most fiatalokat akarnak visszafordítani, akik a származási országok, az országokkal alig ápolnak szoros kapcsolatokat, gyakran a nyelvet sem beszélik, ami a sebezhető csoportok persze fontosak, de ebből mindből kiesnek a fiatal férfiak, őket se szabad egyedül hagyni magukra hagyni. Aztán a biztonságos származási országok kérdése jogi szempontból tisztázandó, illetve biztosnak kell lennünk abban is, hogy látnunk kell, hogy milyen hatással van a külpolitikánk. Hogyha megnézzük a biztonságos harmadik országokat, akkor itt ne az lebegjen a szemünk előtt, hogy a mi külpolitikánknak mi a célja, hanem az, a konkrét származási országot saját jogán tekintsük. Azt gondolom, hogy említenünk kell azt is, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy más országokat támogassunk, amelyek a szervezett áthelyezés, resettlement eh, politikában részt vesznek. De azt hiszem, hogy jó a kiinduló eh, vélemény, fogok benyújtani módosító javaslatokat, és biztos, hogy hogy a végeredmény az olyan lesz, amit eh, nyugodtan aláírhatunk. Köszönöm szépen, Jean. Nagyon, ez a véleménytervezet egy nagyon fontos és értékes eszmecserét generált. És mielőtt visszadom a szót a jelentéstevőnek, sok szeretettel köszöntök egy látogató csoportot. Natalie Grisberg meghívására érkeztek. A Biztonsági és Igazságügyi Intézettől. Okay. I was just about to give the floor to Mary. Akkor most visszadom a szót Mári Krisztinnek ez nem francia bizottság, szakbizottság, nem, nem arról van szó, hogy csak francia kollégák kapnak szót, de, de, de, most, de most, hát bocsánat, de ezt a szép sort meg kell szakintanunk, és meg kell adnom az Európai Bizottságnak is a szót. Megengedi Mári Krisztin, hogy megadom a szót az Európai Bizottságnak? Is okay? Just a short, just a short word from the Commission. Akkor csak pár szó a bizottságtól. Brief, brief words. Oui, Monsieur le Président, très, euh, très rapidement. Köszönöm, elnök úr. Akkor csak gyorsan néhány dologra reagálnék a bizottság részéről, amelyeket itt a bizottsági tagok említettek. Először is a legális bevándorlási útvonalakról, vagy a védelemre szoruló személyek legális útjáról. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bizottság idén júliusában tett egy javaslatot egy áttelepítési keretre, amelyet meg fogunk beszélni, és amely egy permanens módszert biztosít arra, hogy legálisan lehessen bejönni az Európai Unióba azok számára, akik védelemre szorulnak. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan példa, amely azt mutatja, hogy az Európai Unió megfelel a felelősségének, és és szolidaritást mutat azon országok polgárai irányába is, amelyek nem tagjai az Európai Unióban, viszont nagyon nagy veszélyben vagy válságban vannak. Aztán hallottam megjegyzéseket arról, hogy foglalkozni kell a reintegráció kérdésével, és itt most elmondom, hogy Afrikában mi dolgozunk azon, hogy egy olyan visszautasítási vagy kiutasítási sémát alkalmazzunk, illetve dolgozzunk ki, amely a reintegrációt is magában foglalja. Ilyen programok indítására kerül tehát sor, amely arról szól, amelyek arról szólnak, hogy nem csak kiutasítjuk, tehát visszaküldjük ezekbe az országokba azokat a személyeket, akik nem maradhatnak Európában, hanem egy reintegrációs, egy tartós reintegrációs csomagot is akarunk létrehozni, amelynek tényleges hatása is lesz, pozitív hatása ott a terepen. Aztán eh, kifejeztek itt bizonyos aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy eh, mi lesz azokkal az emberekkel, akiket hazaküldenek. Itt most eh, az Európai Unió Törökország deklarációra utalnék, és szeretném megnyugtatni önöket arról, hogy folyamatosan folyamatosan monitorozzuk az eseményeket, és Törökország mindent megtett annak érdekében, hogy azok a személyek, akiket visszaküldünk Törökországba, megkapják a megfelelő védelmet. Itt most emlékeztetnék arra is, hogy a, a menekültügyi eljárásról szóló irányelv e, e, alapján e, nemzeti szabályok döntik el, hogy melyek a biztonságos országok, és mindez meg engedi, lehetővé teszi az egyedi elbírálását a menedékkérelmeknek, illetve azt is megvizsgálja az adott állam, hogy a, az az ország, ahová visszaküldik az adott személyt, az az ő szempontjából is biztonságos országnak minősül. Tehát minden ilyen jelöltnek, mármint visszaküldésre jelölt embernek eh, joga van arra is, hogy eh, jogorvoslatot keressen, illetve fellépjen a saját érdekeiért, hogyha úgy gondolja, hogy ez a harmadik ország, ez számára nem biztonságos. Itt a görög hotspotokra, a görög szigetek hotspotjaira, hotspotjaira eh, utalnék, ahol ezt, ezzel a jogukkal éltek is, és gyakorlatilag minden nap élnek az ott tartózkodó eh, migránsok. Very much and... Köszönöm, és most pedig akkor visszaadjuk a szót Marie Krisztinnek. Köszönöm. Eh, meg akartam hallgatni, és Végül is meghallgattuk a bizottság válaszát, mielőtt én is válaszolok. Eh, nem akarok hosszú, hosszan megismételni azt, amit mondtam. Feltettünk kérdéseket, és nem, nem megfelelő és nem elfogadható az a válasz, amit a bizottság adott. Jogászkodnak, és nem válaszolnak azokra az aggodalmakra, amelyet többen is kifejeztünk e, bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, amikor állandóan azt halljuk, hogy e, a visszaküldés, illetve a reintegráció e, az ténylegesen megtörténik, és biztonságos a helyzet, és közben elolvassuk a kormány, nem kormányzati szervezetek jelentéseit, amelyek viszont aggodalommal vannak tele, ami pedig az általánosabb megállapításokat, illetve megjegyzéseket illeti. Hát először is köszönöm mindenkinek azt, hogy hozzászóltak a témához. A számok manipulálásának kérdésével nem foglalkoztunk még eleget, mert ugye egyrészt vannak a számok, és aztán van a valóság. A valóság az azt mutatja, hogy hogy van 68 millió menekült, de ezeknek 96%-a fejlődő országokban él, tehát az Európai Unió külpolitikájában valóban azt gondolom, hogy az Európai Uniónak erre is tekintettel kellene lennie. Noha ez részint már a DEVE AFET jelentésre tartozik a migrációs menetrend, amely a legális utakról szól, az nem csak az áthelyezést kell, hogy magában tartalmazza, és ehhez képest nem láttunk túl sok dolgot. Ahogy tegnap is mondtam, elnök úr, nem vagyok elégedett, Tehát a legális utakra vonatkozóan, ezt az árnyékelőadók is előadták, és itt a migránsokra és a menekültekre is gondolok, e, ez nem lehet egy áthelyezési programra korlátozni. E, a legális érkezések száma csökken az Európai Unióba éppen. Tehát a gazdasági migráció, a legális gazdasági migráció e, az csökkent, a közelmúltban, és hogyha megvizsgáljuk a viszonylag komoly szervezetek javaslatait, mint, illetve hát jelentéseit az OECD-re és a többiekre gondolok, akkor ahhoz képest, hogy milyen demográfiai és gazdasági kívások előtt állunk, e, ezek képest ezek a migrációs számok nem magasak. Tehát azt gondolom, hogy a bizottság előtt még egy komoly feladat áll, és megint csak több hozzászóló kifejtette ezt az aggodalmát, hogy minden külügyi politikai szakágat mobilizálni kell a migrációs kérdés rendezése érdekében, ami szerintünk fontos. A gyakorlatban pedig az Európai Parlamentet ténylegesen háttérbe vagy félreszorítják. Volt egy belügyminiszteri eh, találkozó, afrikai és európai belügyminiszterek találkozója. Én nem is hallottam erről, csak a sajtóból értesültem erre, állítólag tegnap került sor. Eh, azt gondolom, hogy amikor a belügyminiszterek bármilyen összeállásba vagy felállásba találkoznak egymással, az minket is érint, vagy nekünk arról tudnunk kéne. Tehát fel kell hívni a figyelmet arra, hogy eh, ez, ez egy fontos dolog. Ez egy libe vélemény. A, az AFET-nek is jelezni kell, hogy bizonyos témák az AFET számára fontosabbak, és, és mi a Liber részéről pozitívan tudunk hozzájárulni az AFET deve eh, jelentéshez. Eh, vannak aggodalmaink, és eh, osztom azt, amit több felszólaló is mondott. Tényleg szeretném, hogyha jobban tudnánk együttműködni. Hamarosan elkészülnek az első módosítók, és az árnyék előadókkal együtt a határidőn belül megfelelő munkát tudunk végezni. The deadline is the 20th of October, just to like... Október 20-a határidő, tehát október 20 a határidő. Ön most arról beszélt, hogy afrikai belügyminiszterek találkoztak? Az AKC holnapi üléséről beszélt? Tehát nem tegnapi, hanem holnapi is. Nem erről beszélt, nem erről beszélt. Nem akarok erről most hosszasan beszélni. Akkor ön valami más találkozóról beszélt? Nem, nem AKC belügyminiszteri találkozóról volt, másikról, mondja Versi asszony. Csak tudom már, hogy azon is részt vesz néhány miniszter. Na mindegy. Akkor köszönöm ennek a napirendnek a megvitatását is, és akkor most következik a 24-es, 25-ös napirendi pont közös vitája egyrészt a rugalmassági eszköznek a jelenlegi migráns menekült és biztonsági válság kezelése céljából meghozandó azonnali költségvetési intézkedések finanszírozására vonatkozó igénybevétele, illetve a rendkívüli tartalék igénybevétele 2017-ben. Az árnyék előadónk Tachovsky úr és most egy, tehát a, a véleménytervezeteket beszéljük meg, a módosítók benyújtásának határideje pedig a Makovály asszony még nem érkezett ide, most értesítettek. De hogyha én tovább folytatom, lehet, hogy addig ide ér? 5 perc időt kért Makovály asszony. 5 perces szünetet rendeljünk, akkor el mindig veszélyes. Um, Mrs. McAvey is on the way. Sorry, colleague. McAvey asszony ide tart. Én mindig megyek előre, és... Sorry, Thomas. I don't, don't take it personally. Thomas, ne, ne, ne gondolja, hogy itt most itt valami személyes ügyről van szó. Okay, Thomas, don't take it personally. They're not leaving. Nem azért mennek el a vendégek, mert önt nem akarják meghallgatni, Thomas, ne vegye személyes sértésnek. Dupré úr, nem akarom Makovely asszony munkáját elvégezni, de mivel én is a Költségvetési Bizottságnak tagja vagyok, ezért igazából el tudom magyarázni, hogy miről van itt szó, illetve ott miről van szó. Tehát én is tudok helyette beszélni. Én magam is egyébként én is, én is szeretnék eh, minél előbb eh, elmenni, mert más dolgom is van. Nos, ez a több éves eh, költségvetési keretről van szó, ami különböző plafonokat határoz meg, az 1A, 1B, 2 agrárium, 3-as biztonság, igazságszolgáltatás, tehát ezeknek a felső határait határozza meg kötelezettségvállalások plafonja. És megérkezett Makovály asszony, akkor be is fejezem, jó? De azért a technikai magyarázatot még végig csinálom jó? Tehát többen beszélnek. Ugye gyakorlatilag költségvetési költészet, amit most hallunk, de csinálja csak Döpré úr. Nos, e, ezt a plafont akkor határozták meg, amikor még nem is tudtunk erről a migráns e, problémáról. Amikor az határokat meghúzták, akkor e, az is volt, hogy egyhangulat lehet csak dönteni arról, hogy növeljük, nincs ilyen egyhangúság a tanácsban, a miniszterek tanácsa nem akarja a plafonokat növelni tehát nem akarják átdolgozni. De az Európai Parlamentnek köszönhetően vannak rugalmassági eszközök. Több is van, itt most kettőről lesz szó. Az egyik a rugalmassági eszköz, illetve a rendkívüli tartalék, amelyek lehetővé teszik azt, hogy mozgósítsunk olyan pénzeket kifizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyek meghaladják a felső határt, a plafont. Tehát itt valójában arra történik egy javaslat, hogy az Európai Bizottság, és remélem, hogy ezt támogatni fogjuk, hogy szükség lesz ennek a két eszköznek a kezelésére annak érdekében, hogy a hármas fejezet alatt több pénz álljon rendelkezésre, ami szükséges a humanitárius és migráns válság kezeléséhez. Tehát e, itt én csak újra megismételném azt a vágyamat, hogy a kollégák támogassák Makovej asszony jelentését. Nekem e, nekem azt, az a az, a, az angol understatement alapján azt mondom, hogy mondjuk úgy, hogy, hogy nem, el, nem elégséges a pénz, ami rendelkezésre áll, hanem több pénzre van szükség a migránsválság kezelésére. Mindegy, Makovai asszony jelentése kiváló, és én azt remélem, hogy a rendkívüli tartalék, illetve a rugalmassági eszköz mobilizálását minden probléma nélkül el fogjuk fogadni. Köszönöm, Zserár, mielőtt elmész, nagyon sok brit understatement szokott ebben a bizottságban megjelenni. We're very fortunate to have you on this committee. Uh, nagyon örülünk annak, hogy az ön személyében van egy budgetes emberünk is, itt, és itt akkor van egy közös nevező, vagy nem tudom, legalábbis egy kapcsolódási pont a Költségvetési Bizottsággal, de Makovály az, hogy megérkezett, önnek pedig mennie kell, örüljük, hogy, örülünk, hogy még előtte elmondta, amit akar, nagyon köszönjük és méltányoljuk. Makovely asszony, éppen be akartam vezetni ezt a tételt és bemutatni önt. A végét hallotta annak, amit Döpré úr mondott, de öné a szó alapvetően. Köszönöm, elnök úr. Románul fogok beszélni. Mm. În 2014, când uh, a fost adoptat actualul cadru financiar multianual, <clears throat> nimeni nu a anticipat impactul financiar al Mi a jelenlegi MFF-et illeti, uh, meg kell vizsgálni, hogy milyen pénzügyi uh, hatásai lesznek a biztonsági helyzetnek, a migráns helyzetnek, stb. 35 millió euró a rugalmassági eszköz, annak érdekében, hogy ezt a válságot le tudjuk küzdeni. Ez egy olyan összeg, amely a maximum összeg, amelyet mobilizálni lehet ezen eszközön keresztül 2017-re, tehát a jelenlegi szabályok szerint. A következő fontos, következőt fontos még elmondani, az elmúlt években előfordulhat, hogy a teljes összeget mobilizáljuk ebből az eszközből, a hármas fejezetből. De előfordulhat az is, hogy a rendelkezésre álló eszközök nem elegendőek az egyre növekvő igények kielégítésére. Meg kell néznünk, hogy honnan hozzuk, akkor honnan szerezzünk akkor pénzt. A pénz nem végtelen egyetlen öm, költségvetésben sem megnézzük, hogy évente mennyit lehet mobilizálni, aztán még a contingency marzsot az előre nem látható kiadásokra, és mindez a stabilitás és az előreláthatóság tervezhetőség érdekében. Ami a pénzek felhasználását illeti, ebben nagyon fontos az, hogy a rugalmassági eszközt a, konkrétan a célra kell felhasználni, Világosan kell meghatározni tehát a célokat, és, nem, és olyan célok kell, hogy legyenek ezek, amelyekre más Európai Uniós költségvetési sor nem vonatkozik. Tehát nagyon pontosan meg kell határozni, hogy mire lehet felhasználni ezeket a pénzeket. Másodszor pedig fontos, hogy a szükségletek nyilván folyamatosan növekednek, itt a válság kellős közepén, úgyhogy kérek mindenkit, hogy nagy felelősségről tegyen tanúbizonyságot, ami a pénzek felosztását és elosztását illeti igazságosan, átláthatóan, és a prioritásoknak megfelelően kell, kell elosztani a pénzt, és a végrehajtásnak is így kell folynia. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, több kolléga is jelentkezett. Tomasz Dehoszki az első. Děkuji, Claude, za... Köszönöm szépen, Claude. Köszönöm a szót. Kicsit csalódott vagyok, hogy olyan sok kollégának el kellett mennie. Ugyanis a költségvetés egyáltalán nem egyáltalán nem egyszerű munka. Olyan ez, mint a tojásokon táncolnánk. És mindenképpen beszélnünk kell a migráció és a biztonság, a biztonságosság költségvetési folya, ö, dimenziójáról is. A migráció már évekkel ezelőtt elkezdődött, de ennek a hatásával csak igazán most foglalkozunk, és természetesen a pénzügyi tervezésre is hatással van ez. A 2017-es költségvetés sem képez kivételt. A bizottság két javaslata, melynek értelmében a rugalmassági eszközt kéne alkalmazni, hogy a migrációs válság hogy a, hogy a migrációs válság okozta a problémákat meg, megoldjuk. Nos, ezt milyen, milyen néppárt részéről támogatjuk. Amit az elején mondott eh, Döpré kolléga, azt csak támogatni tudom. És eh, a gondunk az, hogy nincs megfelelő rugalmasság, ez már régóta problémát jelent. A kettes és az ötös fejezetről van most konkrétan szó. Én úgy gondolom, hogy arra kell ezeket felhasználni, hogy a folyó folyóügyeinket tudjuk rendezni, a hármas fejezetnél már a plafonnál járunk. A rugalmasági eszköz nélkül nem tudnánk finanszírozni a migrációs válság okozta intézkedéseket. Ugyanez igaz a határvédelemben dolgozókra, illetve a parti őrség tevékenységére. Hogyha nem lenne megfelelő finanszírozás, nem lenne rugalmasság, akkor mindez csak papíron létezne, akkor egy papír szervezet dolgozna a virtuális valóságban, a valóságban nem létezne ez. Az 530 millió euró nagyon fontos lesz az elkövetkező években, és amikor az MFF fogjuk felülvizsgálni, akkor mindenképpen meg kell előznünk az, hogy ugyanilyen nehéz helyzetek álljanak elő a jövőben. Nem szabad megengedni azt, hogy ezek a, az alapok megszűnjenek. Makovai kolléga a néppárt részéről hadd adjak át két üzenetet. Ez egy eléggé szakmai jellegű javaslat, de engedje meg, hogy hadd ismételjek el két néppárti javaslatot, ezt már évek óta mondogatom. Makovei asszony javaslata nagyon kiegyensúlyozott, és támogatni tudjuk. De van itt két észrevétel, amit leszernék, leszeretnék szögezni. Egy, az Európa finanszírozása az Európát mindenképpen meg kell erősítenünk. Illetve az újonnan létrehozott parti és határ, partiosséget és határ védelmet. Az Európai Bizottságnak van egy új javaslata a biztonság és migrációs témában. Ennek mi a pénzügyi háttere? A második téma pedig a pénzügyi prioritások megfelelő szétosztása. Monika már utalt erre, azt kell elérnünk, hogy átláthatóság, elszámoltathatóság, illetve racionális finanszírozás, okos költekezés valósuljon meg. Ezt a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén már elmondta. Rendkívül fontos, hogy a pénzügyi eszközeink felhasználatát átláthatóvá, vagy legalább átláthatóbbá tegyük, ez nem normális, hogy az utolsó pillanatban költekezünk, és utána ö, úgy csinálunk, mintha hogyha minden rendben lenne. Nem megfelelően osztottuk szét a pénzösszegeket, tehát nincsen megfelelő elosztás az időben. Rövid távon kell gyorsan felhasználni a finanszírozást, így kell lezárni egy projektet, ez nem normális. Elnök, köszönöm szépen. Igen, valóban eh, megköszönjük az árnyékét jelentéstevőnek ezt a hozzászólást, amit már többször hallottunk, és nagyon örülünk eh, a LIBE tagok költségvetési tevékenységének is. Következik a szocialista árnyék jelentéstevő Zipper azt fogja helyettesíteni a kollégát. Köszönöm szépen, Claude. Sajnos Daniel én nem tud itt lenni, a jelentéstevőnk, a Daniel jelentéstevőnk, úgyhogy felolvasnám az üzenetét. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak a javaslat tervezetért. Szakmai szempontból a szocialistáknak nincsen különösebb felvetése. Örülünk annak, hogy a hármas fejezet megemelkedett a bizottság javaslatában, és jó hír az is, hogy a rugalmasági eszközt a lehető legnagyobb mértékben föl, használjuk, illetve a rendkívül tartalékra is ez vonatkozik, ez pozitív. A migrációs kihívás 2017-ben is megmarad, legalább ugyanolyan szinten, mint 2016-ban. De a rugalmasági eszköz és a rendkívüli tartalék nem elégséges ahhoz, hogy a hármas fejezetből hiányzó dolgokat pótoljuk, tudván, hogy nem valószínű, hogy 2017-ben csökkenni fog a migránsok és menekültek száma, valószínűleg tehát megmarad a nagy nyomás. A bizottság javaslata úgy vélem, hogy megfelelő irányba halad. 3,9 milliárddal egészíteni ki a migrációs térű kifizetések finanszírozást, 5 millió a határvédelemre, illetve 1,3 az FC-ből erre a célra. Nem valószínű, hogy a közeljövőben meg lehet állítani a migránsok áramlatát, így aztán strukturális választ kell adni. Reméljük, hogy a következő MFF, a 2020-2027-es tükrözni fogja ezt, mégpedig megfelelő eszközökkel. Még egy utolsó politikai jellegű észrevétel. Véleményünk szerint nincs biztonsági migrációs és menekültügyi válság. Nem, ez egy kihívás. Hibának tartom azt, hogy így kapcsoljuk össze a biztonság és a migráció témáját. Köszönöm. Köszönöm szépen, még valaki szeretne jelentkezni, nem csak jelentéstevők szólhatnak. Barbara következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, és a rendkívül tartalék, illetve a egy eszköz kettős egyszerű felhasználása, amely a rugalmasságot mutatja, ezt pozitívan, erről pozitívan gondolkodom, tehát ezt támogatom. Ugyanakkor, és ez irányú módosítókat is benyújtok majd. Úgy gondolom, hogy az uniós finanszírozás a migránsok, menekül, migránsok befogadására, menekültek befogadására és a biztonsági válság kezelésére ellent mondanak annak a intézkedés csomagnak, amelyek ma egyértelműen dominálnak, ez pedig a biztonsági intézkedések finanszírozása, és úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések egyáltalán nem bizonyultak eddig hatékonynak, sokszor letartóztatják a migránsokat, menekülteket, és ez nem felel meg a menekültek jogainak. Éppen ezért szeretném, hogy prioritás alapján az Európai Bizottság bocsásson rendelkezésre plusz finanszírozást azoknak a tagállamoknak, ahol nagyon nagy mértékű a menekültek száma, ezt sürgőséggel kell megtenni, és mivel is strukturális hatásra törekszünk, így kell ezt tervezni is, és nagyon figyeljünk arra oda, hogy megfelelő finanszírozással legyen a menekültek és a migránsok befogadó, integráló jellegű politikájának az ilyen típusú intézkedéseknek. Köszönöm, Makovai asszony. Thank you. Uh, thank you very... Köszönöm szépen. Köszönet a kollégáknak ezekért az észrevételekért. A következő téma is nagyon hasonló, de természetesen figyelembe veszem az összes észrevételt, és ez majd benne lesz a végső tervezetben. Köszönöm. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje október 21-e. Köszönöm kollégák. 26-os pont következik. Ez beszámoló lesz majd, a az eljárások jelenlegi állásának ismertetése, a vonatkozó adatbázisokon történő ellenőrzések, a megerősítése a külső határokon. Október 11-én voltak a tárgyal, volt a tárgyalás, Bevezetőként hagyd mondjam ezt, el azt, hogy egy egész eh, bizottsági csomag szól erről a témáról. Valójában itt a terrorista ö, eh, ellenes fellépés egyik eleméről van szó. Tehát ez a biztonsági agendának az egyik eleme megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy számoljon be arról, hogy hogyan is állnak a három oldalú tárgyasok egyeztetések. A Kovai asszony. Köszönöm szépen! Ahogy az elnök úr is elmondta a bevezetőjében, ez egy célzott javaslat sajnálatos módon nagyon megnövekedett a terrorista támadások száma Európában, az úgynevezett külső, ö, külföldi harcosok miatt Európában. Az lenne a cél, hogy mi hamarabb felderítsük azokat az európaiakat, akik Daesh szolgálatába álltak. Arra kötelezzük az, a tagállamokat, hogy a különböző adatbázisokat ellenőrizvén mi hamarabb értesítsék a többi tagállamot és az EU szerveket arról, hogy mely személyek lépik át, a, a, a, hogy vannak olyan személyek, akik a Daesh-hez kapcsolódnak és átlépik a külső határokat. Ez prioritás. De arról is be kell számolnom, hogy jelenleg sajnálatos módon, és remélem, de remélem, hogy legközelebb majd jobb híreim lesznek. Sajnálatos módon tehát nem nagyon tudtunk előmozdulni, előre mozdulni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ezt a bizottságban júniusban elfogadtuk, a héten volt egy egyeztetés, ülés, háromoldalú egyeztetés, és mi abban reménykedünk, hogy évvégig ezt sikerült, le, sikerül lezárni. Két olyan témában van, amiben még nem sikerült megegyezni. Egyrészt a derogáció kérdése, tehát hogy az, a rendszerszerű és a célz, célzott ellenőrzésektől mikor lehet eltekinteni. A bizottság a derogációt csak arra az esetre adná meg, hogyha aránytalan lenne a hatása mindennek a határon átmenő forgalomra. A libés szöveg értelmében a tagállamok célzott ellenőrzéseket hajthatnak végre, amikor úgy vélik, hogy aránytalanul nagy ezeknek a ezeknek az ellenőrzéseknek a hatása, és erről van egy nyitott lista, hogy mikor lépesz fel. A második nyitott kérdés az, hogy milyen típusú határ, határátkelő helyeken lehet alkalmazni ezeket a derogációkat. Ez a szárazföldi és tengeri határokra is vonatkozik. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyobb a kockázat a légi kikötőknél, tehát a repülőtéri határokon, és ott rendelkezésre áll az infrastruktúra, amivel ezeket az ellenőrzéseket végre lehet hajtani. A LIBE szakbizottság egy olyan szöveget fogadott el, amely minden egyes határra ugyanúgy vonatkozik, tehát a légi, a szárazföldi, illetve a vízi határokra. Erről még komoly vita zajlik. A parlament és a tanács véleménye eltér. A tegnapi háromoldalú egyeztetésen kompromisszumos javaslatot kaptunk a tanácstól, egy kilenc hónapos átmeneti időszakot szeretnének a, a repülőterek esetében, hogy addig is frissíthessék a technológiát a repterek, de addig is lehetne rendszerszerű ellenőrzést tartani a repülőtereken. Mondom, ezen két kérdésben még folyik a tárgyalás a tanácssal. Volt egy harmadik kérdés, ami elsőre nehéznek tűnt, de így sikerült megegyezni, ezek, ez pedig a releváns adatbázisok kérdése. Arra jutott a három fél, hogy a tagállamoknak teljes információ, teljes és helyes, releváns idő, információt kell elküldeni, mégpedig időben, ezt jelenleg nem teljesítik a tagállamok és ez lenne az az adatbázis, amit először ellenőrizni kell. Ez nem jelenti azt, hogy egyéb más európai vagy nemzetközi adatbázisokat nem lehet ellenőrizni, de a SIS-t úgy kell használni, ahogy az elő van írva. Itt már csak a végső megfogalmazás hiányzik. jelentéstevőként mindent megteszek azért, hogy mi hamarabb megszülessen a megállapodás, de ez természetesen nem csak rajtam áll. Mindannyian tudjuk, hogy milyen sürgős, sürgősen kezelendő ez a probléma, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy az év vége előtt ezt le tudjuk zárni. Elképzelhető, hogy még ebben a hónapban lesz egy plusz három oldal egyeztetés is. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönöm a beszámolót. Két-három kolléga jelentkezett. A bevezetőmben mondtam valamit, ez elég drámai körülmények között történik mindez. Németországban 870 személy ment Németországból 870 személy ment eh, el Szíriába egy hónap alatt. Úgyhogy mondom, nagyon drámai az aláfestés, de az adatbázisokról szóló javaslat nagyon részletes. Jó lenne, hogyha most reagálnánk erre minél gyorsabban. Barbara következik. Chairman, uh, Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Előre mutató jeleket véltem felfedezni a tárgyalások alatt, de azt gondolom, hogy konszenzusra kell törekedni, mi hamarabb. Azt hiszem, a prioritás az, hogy az európai állampolgárok biztonságban érezhessék magukat, illetve hogy tudjuk biztonságosan ellenőrizni a külső határainkat. A frakciónk arra törekszik, hogy olyan konszenzust tudjunk elfogadni, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan le tudjuk zárni ezt az ügyet. Kilenc hónapja ismerjük ezt a javaslatot, ez elég hosszú idő. A néppárt számára az lenne a cél, hogy hatékony megoldást találjunk, és hogy, egy, és hogy a megoldást rövid időn belül elkezdhessük alkalmazni, és hatályos legyen. Köszönöm. Köszönöm, Sophie Intvert. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek a jelentést. Nagyra, nagyon ö, nagyra értékelem azt, hogy előre meghatározzuk azokat a stratégiailag fontos témákat a parlament számára, amelyekkel aztán bekezd, bekezdjük a három oldalú egyeztetést. Hangsúlyozták hogy nagyon sürgős ez a téma, ez igaz, de ezzel nem kell rögtön azt a következtetést levonni, hogy a parlamentnek fel kellene adni az álláspontját. A tanács nagyon rugalmatlan, azt kell, hogy mondjam. Ha a téma sürgős, akkor minden oldalnak rugalmasnak kell lenni. És az az érzésem, hogy vannak olyan pontok, a négy pont, amit meghatároztunk, az a szárazföldi és a régi határok megfelelő egyenlő kezelése, mennyiben lehet a szisztematikus ellenőrzéseket, célzott ellenőrzésekkel leváltani, a sunset klauzulák kérdése. Vannak itt azonban a háttérben húzódó kérdések is. Nem világos, hogy a tagállamok eh, hogyan használják ezt, és eh, hogyan töltik fel információval a rendszert. Ez a kérdés eh, merült fel Párizs és brüsszeli támadások után. Úgy hallottuk, hogy a tagállamok nagyon sok sok tagállamú, a tagállam a SZISZ-ben nem tölti fel a megfelelő információkat. Aztán az az érzésem, hogy a tanácsnak ez a rugalmatlan hozzáállása abból ered, hogy azt gondolják, hogy az lenne a legjobb, ha egyik tagáll, egyik tagállamok más tagállamokat kényszerítenének az együttműködésre. De nem ez a mi feladatunk. A tagállamoknak egymással kellene beszélnie, a háromoldalú egyeztetések nem arra valók, hogy a tagállamoknak az nyitott számláikat lerendezzék egymással. Szeretnénk javítani a biztonságot a polgárok számára, de a saját alkotmányos elveinket sem akarjuk föladni. Egy elég nagy kérdőjel van itt, azzal kapcsolatban, hogy minden biztonsági ellenőrzés szisztematikus legyen, és ez mennyiben felel meg az arányosság elvének, illetve a szubszidiaritás elvének is, mert elég drámaian csökkentjük a tagállamok szabadságát arra, hogy a saját döntéseiket meghozzák, és hát ez azért furcsa a parlament részéről. Remélem, hogy egy következő háromadalú egyeztetésen közelebb kerülünk a parlament által elfogadott javaslathoz. Köszönöm. Mónika, tessék. Mónika Holmájer. Um. Ähm, angesichts der Analyse, die du gerade, Sophie, gemacht hast, Sophie elemzésével kapcsolatban egy kicsit meglepődtem, ha megnézem a dolgokat, én máshogy látom. Én azt gondolom, hogy a tagállamok helyes döntést hoztak, és mi magunk azt hangsúlyoztuk, hogy ezt akarjuk, a külső határokat kell erősíteni. Tudnunk kell, hogy kilép be az Európai Unióba, és ne kelljen azzal a magyarázattal fordulni a polgárok felé, hogy terroristák, illetve súlyos bűnözők annak ellenére, hogy azonosíthatók lennének, nem azonosítandók, nem, az, nem azonosítók, nem azonosították őket, holott a saját útlevelüket eh, eh, használták, azért, mert a külső határokon nem megfelelő az ellenőrzés. Hogyha eh, például ellenőrzésre kerül sor, szerintem igen, a repülőtéren szisztematikus ellenőrzésre van szükség. Nem mondhatom azt, hogy valakit kihagyok, vagy ötöt, vagy a következő százat nem ellenőrzöm, aztán a, utána százat megint a szárazföldi határokon látjuk a helyzetet. Látjuk például Gibraltár helyzetét, ahol naponta nagyon nagy a forgalom, szisztematikus ellenőrzésre kerül sor, mert külső határ. Gibraltár környékén is szisztematikusan ellenőriznek, annak a, nélkül, hogy a közlekedést akadályoznák nem akarjuk természetesen azt, hogy kamionok napokig várakozzanak a határokon. Ezt nem akarjuk. A gazdaságot nem akarjuk eh, korlátozni, nem akarjuk az utazást, az utazókat sem korlátozni, viszont eh, a modern eh, technikai eszközöket ki akarjuk használni a biztonság garantálására a szisztematikus ellenőrzés nagyobb biztonságot jelent. Én azt szeretném, hogyha a belső határokon minél hamarabb megszűnne az ellenőrzés. Nem akarunk megint minden belső határon ellenőrzéseket, pláne nem rendszeres ellenőrzéseket eh, használni a, mivel a repterek külső határok, mivel nagyon sok kintről jövő repülő landol ezeken, és ráadásul nagyon nagyon-nagyon érzékeny területek, a legutóbbi Németország eset is azt mutatja, hogy megint csak egy repteret akartak megtámadni, vagy akart megtámadni valaki, és ennek katasztrofális következményei lettek volna. Nem mondanám, hogy a tanács makacs, nem makacs, hanem ugye a polgárok elé ki kell állni. Senki nem érti azt, hogy miért engedünk be terroristákat, és azért nem ellen, azonosítjuk őket, mert az eurodakot nem használjuk, vagy nem hasonlítjuk össze az adatokat, vagy a külső határokon nincsen szisztematikus ellenőrzés. Ezzel növekszik a belső eh, bizalmatlanság, és az itt növekvő eh, belső eh, bizalmatlanság oda vezet, hogy a populizmus terjed, és az emberek azt gondolják a populistáknak köszönhetően, hogy a belső határokon való ellenőrzés Európát biztonságosabbá teszi. Én azt gondolom, én azt szeretném, hogyha a Schengeni határokat újra meg lehetne nyitni, az emberek bíznának Schengenben, de ehhez szisztematikus külső ellenőrzésre van szükség, külső határellenőrzésre, ehhez a tanácssal meg kell állapodni, hogyha a, a, a reptereken nincsenek szisztematikus ellenőrzések, szerintem ez veszélyes. Nem komoly javaslat, és nem is tudjuk megmagyarázni a polgároknak. Nem akarok most vitát kezdeni. De, de, de, mondja Sofintfeld mivel a polgárok néznek bennünket, és lehet, hogy aggasztja őket, hogy mit, ha, mit hallunk, de szeretnék tisztázni valamit. Egy mondat. Nos, az álláspont alapján vitázunk, amelyet az Európai Parlament állásfoglalásában elfogadott ez egy kompromisszum, tehát senki nem támogatja száz százalékban. Ami a szisztematikus, illetve célzott ellenőrzéseket illeti, nem azt javasoljuk, hogy a reptereken döntsenek hasraütésszerűen, hogy kit ellenőriznek, vagy derogációt kérjenek a szisztematikus ellenőrzésről. Ami érdekes az, hogy az egyetlen derogáció, amelyet most terveznek, és amelyet a tanács is elfogad, ennek semmi köze a biztonsághoz, egyszerűen a közlekedési áramlatokhoz van köze, ennek semmi értelme. Mi azt akartuk, hogy a elemzés alapján legyen derogáció, közös indikátorok alapján. Ezt a parlament ezt fogadta meg másodszor, hogyha aggódunk, és ez bosszant engem, mindenki mindenkit aggasztanak a biztonsági kérdések, de hogyha a tagállamok ugyanennyire aggódnának, mint az Európai Parlament, akkor a feladatokat elvégeznék, és a SZISZ-t feltöltenék adatokkal, és ezt kiegészítenék adatokkal, és ezzel biztosítanák azt, hogy az ész használható, teljes körű, stb. A probléma azonban az, hogy a tagállamok ezt egymás között nem kényszerítik ki, ez nem a mi feladatunk. Na most megkezdtek egy ilyen privát eszmecserét, akkor Monikának meg kell adnom még egyszer a szót, és aztán utána visszadom a szót Makovály asszonynak. Nagyon röviden, a tagállamok most már eh, eh, tudják, hogy a sziszt fel kell tölteni, eddig nem e, értették meg, de ez nem e, indok, elég indok ahhoz, hogy a reptereken ne legyenek ne legyenek szisztematikus ellenőrzések, mert az ember nem tudja, hogy a terroristák melyik reptéren fognak bejönni az Európai Unióban, eh, hiszen ők is elolvassák a kockázatelemzésünket, és aztán tudják, hogy melyik az, az eh, eh, ez a repülőtér, amelyet nem ellenőriznek megfelelően. Makovály asszonynak adom vissza a szót. Gyorsan. Ez csak egy trialógusról szóló beszámoló, de úgy látszik, hogy minden bonyolultabb, mint ahogy tűnik. Nagyon fontos jelentésről van szó. Egy mondat. Actually, no. No, you can't. And if you do that, I'm going to do... Okay. We, we, to, be on, to be honest, you had concluded. It's my... Elnézést, mondja az elnök, tulajdonképpen ön már összefoglalta a vitát. Minden jót kívánok a következő háromoldalú egyeztetéshez. Köszönöm szépen Makovály asszonynak. Ez, ez, a, ez a vége az ülésnek? Hol a többi anyag? kérdezi az elnök. I'm looking for the next item and you... Keresem a dossziémban a következő, eh, következő pontot, de nem találom, nincs több anyag. So, uh, We, uh, we are waiting information uh, from you, Lisa, on the... Uh... Akkor várjuk az információt a tagállamok részéről, és azt, hogy az scs t feltöltsék a tagállamok. Vége, Makovely asszony, mondja az elnök, vége. Jó, akkor csak annyit mondok, hogy a külső határok védelme alapvető jelentőségű a terroristák elleni harcban. Monikával egyetértek, nem hadhatjuk ennyiben a helyzetet, nem ülhetünk ölbetett kézzel, és nem várhatjuk, hogy újra valami incidensre kerüljön sor, csak azért, mert a tagállamok nem teljesítik a kötelezettségüket. De már elkezdték ezt, megkérdeztük az Európoltól és a Párizs után az SZSZ egyre inkább feltöltik adatokkal. A nagy hibám, mondja az elnök, az az, hogy a politikusoktól azt kérdezem, hogy akarnak-e beszélni. Hát ez nem egy okos dolog. De esetre ez az én hibám. Van-e egyéb kérdés, amit a kollégák fel szeretnének vetni? Nincs, akkor a következő ülés azt hiszem, hogy ezt a témát kiegyensúlyozottan és alaposan megtárgyaltuk. Október 17-15 órakor lesz a következő ülés, ezzel lezárom.